I would like to ask you to start uh, the meeting. Szeretném akkor, hogyha elkezdenénk ezt az ülést. Malmström, first of all, but before we start... Mielőtt elkezdjük az első napi rendi pontot, a PNR jelentést, nézzük a napi rendet röviden. Először is szeretném tájékoztatni önöket, hogy Mónika Holmeyer raportőr és az árnyék előadók az információrendszeres elleni támadásról szóló irányelvről tervezett szavazást beleegyeztek, hogy elhalasztjuk március végéig, tehát ezt a raportőr kérte. A másik dolog, amit mondani szeretnék, nagyon szoros a napi rendünk, nagyon sok dologról kellene beszélnünk, és holnappal kapcsolatban annyit mondanék, hogy a Gephardt és a Cashman jelentések szerzői beleegyeztek abba, hogy elhalasztjuk a 20-as és 21-es napi rendi pontot, tehát házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos határozatok és bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásaival eh, kapcsolatos határozatok, ezt a márciusi libe ülésre eh, halasztjuk. Nem tudom, hogy Bauer Edith itt van-e, de minden esetre tájékoztatom önöket, hogy Edith eh, a LIBE eh, szakbizottságnak teljes jogú tagjává vált, eddig póttag volt, és üdvözöljük köreinkben. Emellett eh, raportőrök személyére tettek javaslatokat. Az egyik eh, az Alapvető Jogok Ügynöksége 2013-2017-es több éves keret. Zdanoka asszony a menekültügyi szolidaritás téma Triando Filides úr, illetve az euróhamisítás téma raportőrének Antea McIntyre lett kinevezve, a, és ezt el is fogadjuk, hogyha nincs ehhez senkinek hozzáfűzni valója, de úgy látom, hogy valakinek van. Én szeretném, hogyha jegyzőkönyvbe kerülne, hogy föl vagyok háborodva azon, hogy miközben az Európai Unió folyamatosan a magyarországi támadá- magyarország elleni támadásokkal van elfoglalva különös tekintettel a magyarországi ember, úgynevezett és úgymond emberjogi problémákra egy ilyen fontos ülésnek a levezető elnöke göncz kinga személyében egy olyan valaki aki a szemkilövető kormánynak volt tagja magyarországon amely two thousand and six ban békés polgárokkal szemben olyan tömeges erőszakot alkalmazott amelynek következtében több százan megsérültek és több száz ember került brói télettel is megállaptottan jogellenesen börtönbe. szeretném hogyha ezt a nemzetközi közvélemény tudná és ennek fényében télné meg azokat a támadásokat megoldásokat amiket ez az európai parlament ahol egy ilyen személy vezethet emberi jogokkal összefüggő ülést eh, magyarország ellen intéz. ez az egyik a másik pedig szeretnék magyarázatot kapni arra Én, eh, hogy az előző. Ez, ez az előző nem tartozott a én gondolom, hogy a szólásszabadság jegyében ehhez jogom van, hiszen Magyarországgal kapcsolatban folyamatosan a, a szólásszabadságot hiányolják. Akkor kérem röviden. A hogy az előző ülésen magyarországi emberi jogi véletlenül éppen szokás szerint a magyarországi emberi jogi helyzettel kapcsolatos meghallgatás volt. én mint független képviselő és a függetlenek csoportjában támogatott budaházi györgynek a magyar ellenzék egyik vezetőjének a meghallgatását kértem aki három éve van büntetőeljárás alatt jelenleg is házi őrizetben. ő tudott volna valódi emberi jogi problémákról beszélni de minden magyarázat nélkül elutastották problémák először ugye helyt adtak a kérésemnek utána elutastották én szeretnék erre valamilyen magyarázatot kapni mi az oka annak hogy az emberi jogokra oly büszke európai parlament libe bizottsága nem hallgatta meg budaházy györgyöt hanem helyette egész más mondva csinált ügyekkel van elfoglalva magyarországgal összefüggésben. köszönöm szépen! Az első megjegyzésem Orvai asszony nem a rendünkre tartozott, a második pedig eh, frakció eh, megállapodás eredménye volt, menjünk tovább. Ja. Now I would like to ask uh, eh, Mr. Tavares. Most pedig megkérném Tavares urat, hogy röviden ismertesse az EU resettlement programjával kapcsolatos tudnivalókat. Uh, been... Uh, mint a kollégák is tudják, ezt a témát már az elmúlt két évben is többször uh, tárgyaltuk uh, és három libe ülésen is foglalkoztunk ezzel. E, három ülés volt tehát e, a triológus ülés a e, tanácssal, és örömmel tájékoztatom önöket arról, hogy a három vitatott kérdéssel kapcsolatban sikerült megállapodni, mégpedig oly módon, hogy egy regionális védelmi program alá helyeztük Észak-Afrikát, tehát Észak-Afrikával kiegészítettük a tanács szövegtervezetét, és aztán volt még egy másik dolog, a kínzások áldozatainak letelepítésével kapcsolatban is előrelépés történt. Aztán volt iraki állampolgárok, de most már menekültek kérdését is próbáltuk rendezni ezek menekültáborban élő emberek Szíriában. Vannak még olyan kérdések, amelyek eh, ebben nem sikerült megállapodni. A 80-as cikkkel kapcsolatban a parlament úgy gondolja, hogy eh, a szerződés 80, tehát az EU szerződés 80. cikkét is jogalapnak kellene nyilvánítani. Ez eh, a menekültek iránti szolidaritásról szól, illetve kiterjeszthető a letelepítéssel kapcsolatos szolidaritás kérdésére is. A tanács viszont úgy gondolja, hogy ez problémás lenne. Itt egy kompromisszumos megállapodás született, a preambulumok között lesz említve a 80-as cikk, az árnyék előadókkal megállapodtunk ebben a témában. Mi úgy gondoljuk, hogy Eh, egy ilyen megállapodás veszélyeztetné eh, a határidőket, eh, és nem sikerülne tartani a 2013-as dátumot, a parlament nem vállalja ezt a kockázatot, és az árnyék előadókkal összhangban bejelentettük, hogy a Juri szakbizottságot kérjük fel konzultációra, hogy vizsgáljuk meg a jogalap kérdését, miközben elfogadjuk a 80. cikk preambulum bekezdésbe beemelését, és emellett az MFF-re is utalunk, illetve a 80-as cikk jövőbeli jogalapként történő felhasználásával kapcsolatban is nyitva hagyjuk a lehetőségeket későbbi joganyagok vonatkozásában. Tehát ennyit sikerült elérnünk. Köszönöm a Juri Szakbizottsággal, kapcsol, Juri, Szakbizottsággal, Juri Szakbizottsággal felvettük a kapcsolatot ebben a témában. Strasburgi ülésem a tanács eh, az álláspontját eh, bejelenti, a Libében pedig eh, március 20-án, eh, 21-én lesz második olvasatbeli szavazás, és a márciusi brüsszeli plenárison lesz a végszavazás. Köszönöm. Akkor megyünk tovább. Ez lesz az első igazi eh, napirendi pontunk, lényegi napirendi pontunk, valójában a harmadik. A téma az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti az utas nyilvántartási adatállomány felhasználásáról szóló megállapodás. Ez egy hosszú téma, először is üdvözlöm Malmström eh, biztos eh, asszonyt, valamint Fanmen eh, urat a Dán elnökség képviseletében, aki az emberi jogi ügyekért felelős. Ők figyelemmel kísérik majd az ezzel a témával kapcsolatos vitánkat. Először is felkérem Sophie Intveltet, aki ennek a rapportőre, ennek a témának, hogy ismertesse a véleményét. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Azt gondolom, hogy a biztos asszony, illetve az elnökség részvétele is mutatja ennek a témának a fontosságát. Hat kezdjem rögtön a konklúzióval. Látták ugyanis eh, a jelentés tervezetemben, hogy én azt javaslom, hogy ne adjuk meg a jóváhagyást ehhez az ügyhöz, tehát eh, a 2011-es megállapodás tervezetet az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti eh, megállapodást ne hagyja jóvá az Európai Parlament. Nem lelem örömömet abban, hogy ezt javaslom a szakbizottságunknak. Teljesen egyértelmű volt már az általam javasolt, két éve javasolt eljárás alapján is, hogy eh, lehetséges olyan feltételrendszert kialakítani, amely elfogadható, és az Ausztrália esetében így is volt. Mi magunk is kompromisszum készek vagyunk, nem mindig kapunk meg mindent, amit szeretnénk. Ausztrália vonatkozásában jó kompromisszumos megállapodás született. Ami viszont most született, az semmilyen szinten nem elfogadható. Hogyha visszatekintünk 2003-ig, amikor is az egész ügy elkezdődött mert hadd emlékeztessek rá, hogy kilenc éve zajlanak már a tárgyalások, és négy verziója született már ennek a megállapodásnak 2004-ben, 2006-ban, 2007-ben és 2011-ben. Nos, a 2004-es megállapodást ez a szakbizottság a bíróság előtt megtámadta és megsemmisítését kérte. Ezt el is értük, bár nem azzal a jogalappal, amit citáltunk az Európai Bíróság előtt, de mégis és akkor az Európai Parlamentnek egyébként nem volt jogköre arra, hogy nemzetközi megállapodásokról szavazzon, de hogyha a parlament fellép egy megállapodás ellen az Európai Bíróságon, akkor azt gondolná az ember, hogy tudják, hogy nem tetszik nekünk ez a megállapodás volt. Egy ideiglenes megállapodás 2006-ban, majd aztán egy megállapodás 2007-ben, Eh, és eh, a Lisszaboni szerződés eh, életbelépése miatt aztán később megkértek bennünket, hogy erről szavazzunk. Mi nem szavaztunk a 2007-es megállapodásról, felfüggesztettük a szavazást, és újra tárgyalást kértünk, de ebből azt a következtetést vonhatták volna le, hogy a 2007-es megállapodás nem tetszik nekünk, mert különben megszavaztuk volna minden probléma nélkül, és akkor már is lenne, vagy már régóta lenne megállapodásunk. Le fektettük azokat a feltételeket, amelyek alapján jóváhagytuk volna a megállapodást, ezt 2010 májusában ismertettük ezeket a feltételeket, ezt iránytűként lehet alkalmazni a jelenlegi tervezett értékelése során. El kell ismerni, hogy bizonyos előrelépések történtek, Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem voltak elégségesek ezek a javítások, és bizonyos témában, dolgokban pedig kifejezetten romlott a helyzet nem fogok visszatérni a szükségesség és arányosság kérdéseihez, eh, ugyanis eh, Európában a jog követeli meg azt, hogy a személyes adatok felhasználása során Eh, a felhasználás csak olyan mértékben igazolható, amelyet az arányosság és a szükségesség elvei mentén igazolni lehet. Eh, ezt, a kérdést tettük fel már az elejétől kezdve, erre nem kaptunk kielégítő választ. Először is a célhoz kötöttségről beszélnék. Nos, a célhoz kötöttséget a négyes cikk eh, tartalmazza, és eh, az azt követő négy albekezdés. Az első albekezdés eh, elég jól meghatározza azokat a célokat, amelyekre a PNR adatokat fel lehet használni. Terrorizmus elleni harc, illetve komoly határon átnyúló bűnözés. Nyilvánvaló, hogy a definíciókba jogászok beleköthetnének, de fogadjuk el, hogy a négy, eh, négyes cikk első bekezdésének eh, definíciója elfogadható. Ugyanakkor van egy kis bibi, mert eh, a négyes cikk, kettes, hármas és négyes bekezdése e, problémás. A négyes cikk első bekezdés felsorolja, hogy csak terrorizmus és szervezetbűnözés témában lehet a PNR adatokat felhasználni. A második, a harmadik és a negyedik e, albekezdés, vagy e, bekezdés pedig e, olyan témákat tesz ehhez hozzá, amelyek nem elég konkrétak. Például szerepel ott, hogyha a bíróság úgy látja, vagy jónak látja, e, vagy e, határ e, őrizeti felhasználást is lehetővé tesz a PNR. Nem fogom az egész bekezdést felolvasni sajnálatos módon a négyes cikk, 3 hármas és négyes bekezdése aláássák a négyes cikk első bekezdését, ami azt jelenti, hogy ezeket az adatokat továbbra is fel lehet használni egy sor olyan dologra, aminek semmi köze a terrorizmushoz, illetve a szervezet bűnözéshez. Ez pedig egy nagyon komoly probléma, amit már ebben a megállapodásban meg kellett volna oldani a másik probléma az adatmegőrzés időtartama. Az adatmegőrzés gyakorlatilag korlátlan, eh, nem 15 évig őrzik meg az adatokat, hanem határozatlan ideig, ha úgy tetszik. Az első 15 év során fokozatosan korlátozzák az adat felhasználását, ami jó dolog, de ez nem azt jelenti, hogy személytelenítik az adatokat, mert valójában újra személyekhez lehet kötni az adatokat. 20, 15 év után anonimizálják majd az adatokat, bár nem mondják meg, hogy ezt hogyan teszik. Nem szabad elfelejteni, hogy az adatmegőrzési időszak az határozatlan. Ha visszatérünk, visszatekintünk a 2004-es megállapodásra, ott három és fél éves adatmegőrzési időtartammal számoltak, és már akkor a parlament azt gondolta, hogy ez túl sok. Három és fél év után az adatokat megsemmisítették volna. Ennek fényében nem fogadhatunk el egy határozatlan idejű adatmegőrzést, még akkor sem, hogyha anonimizálják az adatokat. Ami a push-pull kérdést illeti, 2010-es állásfoglalásunkban kitartottunk amellett, hogy csak a push rendszer elfogadható, tehát az európaiak szűrik az adatokat, és ők adják át az amerikaiaknak. Ez szerepel az Ausztrál megállapodásban is. A jelenlegi megállapodás azonban azt mondja, hogy sokan beszélnek, és nagyon nehéz így koncentrálni a témára. Nos, tehát a jelenlegi megállapodás lehetővé teszi a pult, az adatlehívást is, bár oda van írva, hogy csak kivételes körülmények között, stb. stb. De ha a gyakorlatot nézzük, akkor tényleg nem értem. Tényleg nem értem, hogy miért, mert Gondoljuk csak, gondoljunk csak bele, az amerikaiak eh, kapnak egy valós idejű eh, adatküldést, egy, adós idejű, eh, egy, való, egy valós idejű pust, akkor valójában 24 órás hozzáférést kapnak az adatokhoz, és így nem látom, hogy miért kellene ezen felül nekik lehetőséget kapniuk arra, hogy ténylegesen belemászhassanak az európai eh, kompjúterrendszerekbe. E, másnak sem adunk ilyet. Egyébként én szeretem az amerikaiakat, meg megbízom bennük, de hiába bízom meg eh, bennük, harmadik országnak nem adunk belépési jogosultságot egész egyszerűen. Ami a jogorvoslatot illeti, a megállapodás alapján teljesen egyértelmű, hogy a jogorvoslati aggájaink 2004 óta sem rendeződtek, egész egyszerűen eh, nincsen ugyanolyan jogorvoslati lehetősége az európai polgároknak, mint amilyen az amerikaiaknak van. Eh, ugyanígy, eh, bár a szöveg változott és javult, sajnálatos módon a feltételek ugyanazok, mint 2004-ben és 2007-ben voltak. Ami az érzékeny adatokat illeti, 2004-ben az érzékeny adatok felhasználását teljesen megtiltották. 2004-ben emlékezzenek rá, az volt az a megállapodás, amit megtámadtunk a bíróságon. Most pedig bizonyos feltételek mellett, amelyek nem világosak, az érzékeny adatokat is lehet továbbítani. Jogalapról most nem is akarok különösebben beszélni, tehát meg kell fontolnunk, mik a következményei annak, hogyha igent mondunk, és mik a következményei annak, hogyha nemet mondunk. Ha jóvá hagyjuk a megállapodást, mint ahogy a SWIFT megállapodást jóvá hagytuk, vagy a PNR Ausztrál megállapodást jóvá hagytuk, mi fog történni? Nos, Nyilván senki sem lát a jövőbe, de azt gondolom, hogy meg fogják támadni a bíróságon ezt a megállapodást, és jó eséllyel a bírók majd nem a politikai kontextust fogják vizsgálni, hanem a, a jogszabályok való megfelelését fogják vizsgálni a megállapodásnak, és ott azért nagyon komoly fenntartások vannak. Nagyon valószínű, hogy egy bíró a jogszerűséget fogja vizsgálni, nem pedig a politikai kívánatosságát egy ilyen megállapodásnak. Tehát nekünk nagyon oda kell figyelnünk, hogy amit elfogadunk, az a bíróságon is megálljon, mert különben a renoménk sérül. Ha amennyiben a parlament nem adja a hozzájárulását ehhez a megállapodáshoz, akkor az én Véleményem szerint az adatok továbbra is ki fognak folyni, nem hiszem, hogy a transatlanti járatokat felfüggesztik. A legtöbb tagállam, amennyire egyáltalán ez ellenőrizhető, rendelkezik bilaterális megállapodásokkal, amelyek az ilyen adatáramlást lehetővé teszik Amerika felé. Ez egy elég ügyetlen rendszer, mert egy megállapodás helyett 27 bilaterális van, de a jogalapja megvan az adat továbbításnak. A probléma az lehet, hogy Amennyiben nincs jogalap, akkor a légitársaságok jogi problémába kerülhetnek, ez persze egy nagy probléma, de ez elégséges-e, hogy csak ezért jóvá hagyjuk ezt a megállapodást? Szerintem nem. Két utolsó megjegyzésem lenne még. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ezt a megállapodást újra lehet tárgyalni. Szerintem nem lesz újra tárgyalva ha őszintén akarok fogalmazni. Az amerikaiak semmi elét nem mutatják annak, hogy újra akarják tárgyalni ezt a megállapodást, már eleve is vonakodtak, és hát ráadásul mi vagyunk a kérők helyzetében az amerikaiaknak eh, szuverén országként joguk van ahhoz, hogy adatokat kérjenek azoktól a személyektől, akik a területükre be akarnak lépni. Ehhez nekik joguk van szuverén államként. Mi mindössze garanciákat kérhetünk, hogy legyenek bizonyos jogi garanciák az adat továbbításnál. Eh, és még egy megjegyzés, ezt se felejtsük el, a precedens. Milyen precedenst teremtünk ezzel. Van egy megállapodás Ausztráliával, ott egy kompromisszumos megoldásra jutottunk. Ez a második megállapodás, ezt már újra tárgyaltuk. Vannak Kanadával folyamatban lévő tárgyalásaink, ne felejtsék el kollégák, hogy 2009 óta, jól emlékszem, eh, Kanada, Kanadába is továbbítunk eh, eh, adatokat mindenfajta jogalap nélkül, mert a korábbi megállapodás az hatájon kívül lett helyezve, lejárt a, a határideje, de ennek ellenére mennek az adatok jogalap nélkül is. Aztán további országok kérik a PNR adattovábbítást. Három ország már az Európai Bizottsághoz fordult, de az Európai Bizottság egyelőre nem hajlandó tárgyalni Japánnal, Dél-Koreával és Katarral. Emellett Dél-Afrika, Kuba, az Egyesült Arab Emirátusok eh, és még egy sor másik ország is szeretne ilyen megállapodást velünk. Eh, eh, és tényleg befejezem, amikor Ausztráliával elfogadtuk a megállapodást, akkor azt mondtuk, hogy ez lesz a standard. Ez lesz a minimum standard a PNR megállapodások dolgában. És ha komolyan akarjuk venni magunkat, a, meg azt, amit 2004 óta csináltunk, tehát bírósághoz fordultunk, megkérdőjeleztük a 2007-es megállapodást, 2010-ben a saját feltételeinket ismertettük, és aztán standardnak hívtuk az Ausztrál megállapodást, akkor, ha nem akarunk nevetségesnek látszani, akkor nem szabad, nem tudjuk ezt az amerikai megállapodást jóvá hagyni. Please Köszönjük szépen, most átadom a szót a biztos asszonynak. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak ide, és hogy részt vehetek ebben a fontos vitában. Azért vagyok itt, hogy a, a jóváhagyásukat kérjem, és ennek három oka van. Először is azért, mert az igazságszolgáltatásnak szüksége van a PNR adatokra, hogy megküzdjenek az előttük álló kihívásokkal. Másodszor is azért, mert ez a megállapodás egyértelmű előrelépés a meglévő megállapodáshoz képest, harmadszor pedig azért, mert nem igazán látok alternatívát, ami jobban szolgálná az Európai Unió és polgárainak érdekeit. Most szeretnék egy kicsit belemenni a részletekbe, utána pedig szívesen válaszolok a kérdésekre. Először is a bizottság szolgálatai számtalan alkalommal tájékoztatták a bizottság érdeklődő tagjait ennek a kérdésnek a részleteiről. Minden évben jelentős kárt okoznak a bűnözők az Egyesült Államok társadalmának. A PNR adatok átadása lehetővé teszi az ilyen bűncselekmények eletti, elleni küzdelmet, és nagyban megkönnyíti a nyomozást. Például a Mumbai merénylet, és Faisal Shazad a Times Square-en bombát robbantó merénylő esetében. Ez egyre fontosabbá válik, és az Európai Unió tagállamai ezért hoznak létre rendszereket, és tervezik az Európai Unióban is a PNR bevezetését. Másodszor, az én szemszögemből ez a megállapodás nagy előrelépés a 2007-es megállapodáshoz képest, és ezért kértük a bizottságot, hogy tárgyalja újra ezt a megállapodást. A 2004-es szerződés nem egy jó referenciapont, mert ez ideiglenes volt, és nem a tartalmában van a baj, hanem a jogalappal, mert az nem volt megfelelő. A tanács, a bizottság és a parlament egységes az Egyesült Államoknak eljutatott üzenetének fényében úgy gondoljuk, hogy ez egy egyértelmű előrelépés, összehasonlítva mind a tavaly májusi tervezethez képest. Ugyanazokat a véleményeket képviselte mind a három intézmény, és fontos engedményekre kényszerítettük rá az Egyesült Államokat. Ez az új megállapodás. Világosabb, erősebb a kölcsönösségi elem, és megőrzi a PNR rendszer hatékonyságát. Az önök 2010-es állásfoglalásában kifejtett aggályok nagy részére választ ad. a magánjellegű adatok és a magánélet védelmét is jobban biztosítja. Összehasonlítva a jelenlegi megállapodással, a szerződések nyelvezetével összhangban ez egy egységes szöveg, és ezért jogi értelemben kötelező. Pontos meghatározásokat tartalmaz például a terrorizmus és a határokon átnyúló súlyos bűncselekmények vonatkozásában. Ez egyértelműbbé és a jogbiztonság szempontjából pozitívabbá teszi a szöveget. Az igazságszolgáltatás és a hatóságok esetében erősíti a kölcsönösséget tisztázza és leszűkíti a hatóságok hatáskörét a PNR adatok használatára. Csak terrorizmus és határon átnyúló súlyos bűncselekmények esetében teszi ezt lehetővé. Ez legalább három éves börtönbüntetéssel járó bűncselekményeket jelent. Ez a 2007-eshez és a májusi tervezethez képest egyaránt előrelépés. Abban ugyanis még csak egy éves börtönbüntetés szerepelt. Az adatmegőrzési időszak kapcsolatban súlyos határokon átnyúló bűncselekmények esetében 10 évig lehet felhasználni az adatokat, terrorizmus esetében pedig 15 éven át. És igen fontos, hogy ez a megállapodás biztosítja, hogy már 6 hónappal a, a fuvarozók által, általi elküldés után az adatokat személyteleníteni kell nagyon korlátozott kör számára elérhetőek az adatok, és ezután mindent törölnek, tehát minden olyan adatot, ami kapcsol, hozzákapcsolná egy konkrét személyhez az adatokat, azt törlik. Tehát egyedül a statisztikai célokra gyűjtött adatok például az utazás ideje és dátuma marad meg, a többit mind megsemmisítik, törlik. Az adatvédelmi agályokkal kapcsolatban ez az automatikus adatfeldolgozást teszi lehetővé, és új szabályokat határoz meg arra az esetre, hogy az adatok véletlenül ne kerülhessenek nyilvánosságra. Az utasnak joga van hozzáférni az adatokhoz. Új jogok, hogy az utasok javíthatják, és amikor ez releváns, akkor törölhetik is a róluk szóló adatokat és adminisztratív, illetve igazságszolgáltatási jogorvoslatra is joguk van az Egyesült Államok hatóságai előtt. A belbiztonsági hivatal és más államok jogait csökkentették, csak esetenként vizsgálhatják meg az adatokat, és csak a PNR megállapodásban rögzített célokra. A módszerrel kapcsolatban a megállapodás nagyon egyértelmű, két éven belül push módszerrel kell minden adatot továbbítani. Azok a légitársaságok, amelyek nem tudnak push módszert alkalmazni, azoknak két éven belül meg kell tenniük az ehhez szükséges fejlesztéseket. A pull módszer csak korlátozottan kivételes esetekben használta, hogy azt önök kérték. Ez a 2005-es megállapodásban még nem volt így. Az Egyesült Államok hatóságai elszámoltathatóbbá váltak. Annak érdekében, hogy a megállapodást megfelelően hajtsák végre, kölcsönös szabályokat fektettünk le, négy év után pedig teljes mértékben értékelni fogjuk az elért eredményeket. Az Egyesült Államok rögzít minden feldolgozási folyamatot. Végül pedig a megállapodás megerősíti az Egyesült Államok és az Európai Unió együttműködését az adatvédelmi elvek kidolgozására elismerem, hogy az önök bizottságának tagjai és más parlamenti képviselőknek is vannak még kérdései, kétségeik. Remélem, hogy néhányra ezek közül tudok ma válaszolni, de el, el szeretném mondani, hogy semmilyen nemzetközi megállapodás nem tökéletes. Két partner tárgyal egymással. Ezek a tárgyalások eléggé kemények, engedményeket kell tennünk mindkét oldalon. És végül egy dolgot szeretnék még mondani. Mivel nincsen realisztikus alternatíva. Egyetértek az előadóval, hogy az Egyesült Államokkal már nem fogunk tudni tovább tárgyalni. Májusban benyújtottuk önöknek a megállapodás tervezetet, önök elmondták a véleményüket, a tanástól is megkaptuk az álláspontjukat. Mi nagyon keményen dolgoztunk, és ez a végleges verzió. Azt gondolom, hogy ez nem tökéletes, de egyet kell értenünk abban, hogy már is jelentősen javult. Az Egyesült Államok nem tud további engedményeket tenni. És a mi érdekünk az, hogy megkössük ezt a PNR szerződést, hiszen ez ennek a hiánya alásná a transnacionális kapcsolatainkat. Hiszen az Egyesült Államok továbbra is megkövetelhetnék a légitársaságoktól, hogy adják át a PNR adatokat. Ezt azok kereskedelmi okokból meg is tennék. Ez pedig jogbizonytalanságot okozna a légitársaságok számára. És megnehezíteni a polgárok életét is, mi pedig az ő érdekükben próbálunk munkálkodni. Más országok is követhetik az Egyesült Államok példáját, és hasonló megállapodás nélkül követelhetnék a PNR adatokat. Ebben az esetben pedig semmilyen hatásunk nem lenne a PNR adatok átadására, és nem tudnánk megvédeni az utasok jogait. Tehát mindezek kért az okokért. Elnök asszony, kedves bizottsági tagok, kérem önöket, hogy támogassák ezt a megállapodást, és most válaszolok az önök kérdéseire. Köszönjük, Román úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Kérem, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a Libe bizottságnak. Hogy lehetővé tették, hogy a tanács bemutassa álláspontját ezzel a kérdéssel kapcsolatban? Egyensúlyt találni az igazságszolgáltatás érdekei és az egyéni jogok között sosem olyan könnyű, mint amilyennek látszik. Épp ellenkezőleg ez nagyon nehéz és erőfeszítést követelő munka. És tudom, hogy ez a bizottság milyen komolyan veszi felelősségét ebben a tekintetben. Ezért tartom fontosnak a Dán elnökség részéről, hogy itt legyünk, és egyértelműen kifejtsük álláspontunkat. semmilyen tárgyalás kezdetén nem várhatjuk, hogy elérünk mindent, amit akarunk. Ennek a megállapodásnak a tárgyalásai sem voltak mások. Az Európai Parlament véleménye alapján a tanács meghatározta a bizottságnak, hogy milyen pontokat próbáljon meg elérni az Egyesült Államoknál. Ugyanakkor mindig egyértelmű volt, hogy amerikai partnereknek is megvoltak a maguk céljai. Ha ebben a fényben olvassuk újra a megállapodás tervezetet, akkor azt gondolom, hogy a bizottság jó eredményeket ért el, amelyekhez szeretnék gratulálni. Ugyanakkor ez nem egy minden tekintetben tökéletes megállapodás. De, kedves kollégák, nem engedhetjük, hogy a tökéletes a jó ellenségévé váljon az önök előtt fekvő tervezet polgáraink számára valódi értéket képvisel. És ugyanakkor létrehozza azt a jogbiztonságot, amelyet a szövetségeseink is szerettek volna elérni. Az Európai Parlament folyamatosan bebizonyította, hogy mit érhetünk el, hogyha arra koncentrálunk, ami igazán fontos a polgárok jogaira. Az Európai Parlament alapvető szerepet játszott abban, hogy most egy javított megállapodás tervezetről beszélhetünk. A tanács részéről arra kérném önöket, hogy fogadják el ezt a megállapodást. Nem azt kérem, hogy örvendezzenek, de el kell ismernünk, hogy amerikai szövetségeseink erőfeszítései lehetővé tették, hogy kéréseink teljesüljenek. Fogadjuk el ezt a megállapodást olyannak, amilyen, hiszen ez a legjobb lehetséges megoldás egy nehéz kérdésre. Ne arra koncentráljunk, amit nem értünk el, hanem inkább arra, amit igenis elértünk. Ebben a szellemiségben remélem, hogy a parlament jóvá hagyja a megállapodást. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, a tanács álláspontját hallottuk. Igen sokan kértek szót. Sophie Szeretnél hozzászólni? Csak egy kis pontosítást szeretnék. Szeretném megérteni, ugyanis nem emlékszem arra, hogy a tanács valaha járt volna nálunk, és próbálta volna meggyőzni a parlamentet arról, hogy egy bizonyos módon szavazzon. A tanács kinyilvánította az álláspontját, és a parlament is így fog tenni, mi sem megyünk el vitatkozni a tanács üléseire. Csak szeretném, hogyha ebből nem lenne precedens. Szeretne reagálni erre? Azt gondolom, hogy ezt elhalaszthatjuk későbbre. Ugyanis nagyon sokan kértek szót. Elnök asszony, talán ebben az esetben az bizottság elnöke írásban válaszolhatna arra vonatkozóan, hogy milyen eljárás alapján történt ez. Azt gondolom, hogy a, a tanács képviselője a, a végén tud erre válaszolni. Szeretném, hogyha először a vitához szólnánk hozzá, hiszen nagyon sokan kértek szót, és nagyon fontos, hogy az egyes frakciók véleményét is halljuk, mielőtt meghallgatjuk a válaszokat. Először is az árnyék előadót szeretném kérni, aki szeretett volna hozzászólni. Először ő fog tehát hozzászólni, utána pedig mások. Fosz úr lesz az első, aki az árnyék jelentést tevő a néppárt részéről. Kérek mindenkit, hogy a lehető legrövidebben szóljon hozzá, mert már így is késésben vagyunk. Ahogy ez gyakran megtörténik. Parancsoljon! Köszönöm szépen! A probléma világos, Sophie Intfeld kiválóan bevezette a témát, áttekintést adott és tudjuk, hogy ez nem jó, nem rossz, és nem annyira jó, hogy ne lennének benne kockázatok, hogy teljesen elégedettek lehetnénk vele, de tény az is, hogy belső körökben is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, legutóbb Strasbourgban, a jogi bizottságban, a bizottság, parlament és az adatvédelem biztos is összedugták a fejüket, és ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye, tanulság az volt, hogy vannak hiányosságai a megállapodásnak. Mindenképpen sokat javult, és az adatvédelmi garanciák rosszabbak lennének az utasok számára, hogyha nem írnánk alá. Egy negatív hatás egyéb hatásaitól eltekintve egy negatív hatás egyértelmű, a Sophie Intfeld asszony is kiemelte, hogy torlódások lehetnek, nem lesz egyértelmű az ellenőrzés, és ez ugyan le, lehet ezt tekinteni a légitársaságok bajának, de ha ezt a megalapodást nem fogadjuk el, akkor olyan jogi helyzet adódhat, amely jogbizonytalanságot szül az utasok számára. És végül is még elfogadhatatlanabb, mint amit esetleg elfogadunk most. És ha a transatlanti kapcsolatok megromlanak, akkor még az is előfordulhat, hogy az adatvédelmi megalapodást eleve kétségbe vonják, és az egész Európai Unió szerződés képességét is majd az amerikai fél kétségbe vonja, miután értelmes vitákban sikerült egy kompromisszumot megkötni. Tehát politikai mérlegelésre van szükség, mérlegelni kell, hogy a biztonság, ami feltétlenül javulni fog, és ezt se felejtsük el, ez is a polgárok érdeke, hogy biztonságuk javuljon. Tehát ez biztos, hogy javulni fog, és sok-sok kételjünk, fenntartásunk többségére választ kaptunk, és nagy, komoly jogsértéseket nem látunk, és nem is fogunk látni, még hogyha esetleg tényleg maradnak apró hézagocskák is, a pull ugye nem jöhet szóba, az adatlehívás, és ebben a nyílt vitában végül is azt is elértük, hogy éves felülvizsgálata is lehetséges legyen a megállapodásnak, ami összességében szerintem siker, és itt az ideje, hogy elfogadjuk a megállapodást, hogyha a polgárokat akarjuk védeni, ideértve a biztonságukat is, és főleg a tekintetben, hogy az adatok forgalma ne szenvedjen mm, megakadást, és így aztán az utasforgalom is akár. Tehát nem optimális a megállapodás, de sokkal jobb, mint valaha. Mr. Ab- Köszönjük szépen! Ábrecht úr, aki szintén árnyék előadó, ő következik. Köszönöm, elnök asszony. Előttem, az előttem szóló pozitív sőt rózsaszín világképéhez nem tudok csatlakozni, nekem so komoly fenntartásaim vannak, amelyeket Intfeld asszony is részben elmondott a megállapodással kapcsolatban. Ugyanis, hogyha ezt most mi jóvá hagyjuk, megszavazzuk, akkor egy olyan eredményt fogadunk el, ami precedens értékű, és sokszor elmondtuk már itt az Európai Parlamentben, nem egy-két év az utóbbi két évben, hanem 7-8 éve hangoztatjuk, és napirenden van a téma, hogy gyakorlatilag nem látjuk még a probléma megoldását, nem látjuk azt, hogy világos döntés született volna például a profilingról, itt egy milliméter sem mozdultunk előre, és nagyon a megőrzési adatmegőrzési határidők jelentős csökkentésében sem sikerült semmit elérnünk, és csak álmegoldások születtek, tíz évben határozták meg a súlyos bűncselekmények esetén a jogszabály, de ettől függetlenül a gyakorlat az, hogy az USA-ban ezeket az adatokat megőrzik, mégpedig korlátlanul és az adat tárolás, adatmegőrzés ö, ellenőrzése amúgy is gyakorlatilag lehetetlen, és ha eleve ilyen hosszú időszakot teszünk lehetővé, akkor, és itt egyes európai alkotmánybíróságok is kifejtették aggodalmukat, akkor nem látjuk, hogy mi az értelme ennek a 6 hónaptól 15 évig terjedő megtartási időszakoknak. Itt alapvető alkotmányos kérdések merülnek föl, és ráadásul az információkhoz való hozzáférésre a hatóságoknak a megállapodás lététől függetlenül megvan, meg lesz, és még az is tény, hogy ha tökéletes lenne a megalapodás, az se adna teljes garanciát, és ugyanakkor a társaságok jogbiztonsága szempontjából sem jó, mert egyre több mindent követelnek a légitársaságoktól, és ők nem tudnak kihez fordulni, mert nem világos a jogi alap, hogy mit, mikor, milyen alapon lehet kiszolgáltatniuk. Tehát az Európai Unión belül a saját korlátaink ismeretében pontosabban kéne tudnunk, hogy mely intézkedéseket hagyjunk jóvá, és melyeket nem, és melyeket kell kivenni a megállapodás köréből. Itt az adatmegőrzés, a profiling a fő problémák, és ezt ebben a témában a parlament nem engedhet, nem szavazhatjuk meg. Köszönjük szépen. Kirkhope úr, aki szintén árnyék előadó volt. Elnök asszony, nem gondolom, hogy a, lett volna olyan téma, amelyen többet rágódtak volna az előadók, az árnyék előadók, a bizottság, a tanács és a harmadik fél adott esetben az Egyesült Államok hatóságai. Hatalmas a mennyiségű munkát végeztünk el, és azt gondolom, hogy mindenkinek jár az elismerés azért, hogy elérték ezeket az eredményeket, de a parlament részéről politikai döntéshozásra van szükség. El kell mondjam, hogy nagyon tisztelem az előadót, de nem tudok egyetérteni a végkövetkeztetésével. Azt gondolom, hogy jelentőset javult a helyzet. Az önökkel, a biztos asszonynal folytatott vitáink és a biztos asszony másokkal folytatott megbeszélései után tudom, hogy nagyon sokat tárgyalt az Egyesült Államokkal is, és Európával is. Meg vagyok győződve róla, hogy rendkívül jó munkát végeztünk. Ha összehasonlítjuk ezt bármilyen nemzetközi megállapodással, akkor ez különösen így van és akinek egy kicsi tapasztalata is van ebben, az tudja, hogy sosem lehet száz százalékát megkapni annak, amit szerettünk volna. A nemzetközi megállapodásoknak nem is ez a célja. Nekünk az volt a célunk, hogy képviseljük az európai polgárokat, hogy megvédjük az ő biztonságukat. Kötelességünk megpróbálni elérni egy megfelelően világos és kellően szabályozott végeredményt, hogy ne kerüljünk olyan rendezetlen kétoldalú helyzetbe, ami enélkül a jövőben előállhatna. Egyértelműen azt gondolom, hogy nagyon részletesen megvizsgáltunk olyan kényes kérdéseket, mint például az adatfeldolgozás kérdései, és itt is jó eredményeket értünk el. Az én frakcióm támogatni fogja ezt a megállapodást. Nagyon fontosnak tartom, hogy a lehető leghamarabb elfogadásra kerüljön, ugyanis én nem szeretem a szükségesnél hosszabb bizonytalanságot, amikor a polgáraink életéről van szó. kitűztük magunk elé a céljainkat, az lett volna száz százalék, de egy valódi világban élünk. Szerintem itt elértük a legjobbat, amit tudtunk, sőt, talán egy kicsit jobbat is. Én nagyon elégedett vagyok az eredménnyel. És bármit is mond az előadó a saját álláspontjában, én támogatom ezt, és a frakcióm is. Köszönjük szépen. Ernst asszony a Guer részéről szeretett volna hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Én Sophie Intvelt és Albrecht úr véleményhez csatlakoznék. Engem sem győztek meg a szövegtervezet módosulásai. Csak ismételni tudnám azt, amit már előttem is elmondtak. Az a véleményem, hogy az európai polgárok szempontjából visszafejlődés lenne, hogyha elfogadnánk ezt a megállapodást nem tudom melyik cikkely volt, talán a 13-as, ami a polgárok jogainak védelmére vonatkozik. Annak érdekében, hogy a jogbiztonság fennmaradjon, és itt még növekedésről szó sincs. Nos, ezzel szemben ennek a megállapodásnak az elfogadása visszalépést jelentene. azt mondják, hogy nem tudtunk többet elérni Amerikával szemben. De ha nem tudtunk, akkor kénytelenek vagyunk aláírni ezt a megállapodást? Nem gondolom. A frakcióm nem fogja támogatni ezt a megállapodást, és nem szabad csak azért aláírni egy ilyen megállapodást, mert nem tudtunk jobbat kialkudni. Köszönjük szépen, most Romero López asszonynak adom meg a szót a szocialistáktól. Gracias, Presidenta. Köszönöm, elnök asszony. A frakcióm nevében eh, szólalok fel, bár nem én vagyok az árnyék előadó, hanem Vigyi Szipel asszony, aki ma sajnos nem tud jelen lenni, ezért engem bízott meg azzal, hogy eh, szólaljak itt fel, és mondjam el az ő álláspontját ezzel a megállapodással kapcsolatban. A megállapodás eh, fő irányvonalai megegyeznek a mi véleményünkkel, nem csak az alkalmazási területében, hanem az adatátadás módszereiben, a pool rendszer használatával kapcsolatban, az adatmegőrzési időszakkal kapcsolatban, ahogy az előadó is elmondta, nem is érdemes erről beszélni, hiszen bár az adatokat névtelenítik, azért azok mindig megmaradnak. Ami pedig a biztosítékokat illeti a jogorvoslattal kapcsolatban, semmi sem garantálja, hogy valódi jogi védelemhez tudnának fordulni a polgárok. konkrét jogszabályokra való utalás szerint, tehát a jog, az ügyvédhez való hozzáférés helyett az Egyesült Államok törvényének értelmében ezért fizetni kell. Ez azt jelenti, hogy semmi sem garantálja, hogy a polgárok Amerikában hozzá fognak férni ehhez a védelemhez. Az európai polgárokat ez a megállapodás semmi sem fogja jobban védeni, erre semmilyen kimondott utalás nincsen a szövegben. Ebből az indokból az előadó Szipel asszony nem ért egyet az, a, a megállapodással, és ami Malmström asszony megjegyzését illeti, azzal a két évvel kapcsolatban, ez engem egy kicsit megtévesztett. Szeretném tudni, hogy ez mire vonatkozik, mit, mitől fog javulni az adatok védelme? Tehát van néhány olyan kérdés, ami az én frakcióm számára nem volt eléggé egyértelmű. Még hatan kértek szót. Kérem, hogy mindenki egy percben szólaljon csak föl. Latford asszony. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony. A leg nehezebb ügyebben a megalapodásban az, hogy nem teljesen jog tiszta, jogilag tiszta, és csak részben jogszerű, és egyetértek azzal, amit az előadó mond, a 4-es 4.24344 alpantokról. És úgy tűnik számomra, és lehet, hogy provokatív lesz, amit mondok, hogy a bizottság szolgálatainak gondolkodását várják tőlünk, hogy átvegyük, hogy ez a legtöbb, amit el lehet érni, és kérik tőlünk a konstruktív hozzáállásunkat. Pontosan tudjuk, hogy a két fél, az amerikai és európai, teljesen másképp értelmezi ezeket a dolgokat. És Tudjuk, hogy vám hatásértési eljárásokhoz is fel lehet használni őket, mások azt mondják, hogy csak a konkrétan a határon lehet alkalmazni a 4.2-est. Ez, ez zavaros így, a 4-es pontot nem így kell értelmezni, és sajnálatosnak tartom, hogy ez jött ki ebből a helyzetből, és sajnálom, hogy ellent kell, hogy mondjak a bizottság szolgálatainak. Weber asszony. Köszönöm, elnök asszony. Általános megjegyzésem lenne először. Ez egy nagyon fontos vita ma. Azért van itt nyilván a biztos asszony is, a Dán elnökség is, és éppen ezért, noha kevés az időnk, meg kéne magunknak adni az időt, hogy rendesen kitárgyaljuk ezt a témát most, és eldöntsük, hogy majd a bizottságunk legalábbis hogy fog szavazni, és ennek milyen következményei lesznek. Pro-kontra. Tehát itt a, az időkorlátozás, a felszólalások idejének korlátozása nem fel szerintem. De minden egyéb konkrét vitaponttól pont mellett ez is igazságtalan. Tény, hogy két dolgot el kell ismernünk, meg kell védenünk a polgárok biztonságát. Ennek több módszere lehet, és ez egy nagyon bonyolult dosszié, amennyit csak lehet el kell érni a biztonság érdekében. Tény, hogy javult a megállapodás tervezett szövege az előzőhöz képest. Ugyanakkor új hiányosságok, bajok is belefogalmazódtak a szövegbe, és most mérlegelnünk kell, hogy a, a pro és a kontra oldalon mennyi és mi áll. Meg, meg kell vizsgálnunk, hogy az elfogadás vagy elutasításnak mi a hatása az EU szempontjából, az Európai Parlament szempontjából is. Mert ugye mi vagyunk az utolsó mencsvára a polgárnak ebben a folyamatban, nekünk is meg kell adnunk most már a nemzetközi egyezményhez a ö, hozzájárulásunkat, és ez egy felelősség. És gondoljunk csak bele, hogy mi történt az utóbbi évek során más megállapodásokkal, amelyeket elfogadtunk. A GFTB például ilyen volt. És politikai frakciómban meglehetős nehézségünk volt abból, hogy a TFTP-t elfogadtassuk a választókkal. És nem, azt hiszem, hogy nem csak az én frakciómnak volt ezzel baja. Mert ígértünk valamit, és végül, végül is nem az történt. Az adatok többségét nap, napi szinten átadják. és nem szeretnék ugyanilyen helyzetbe kerülni. És nehéz megmondani, hogy a terrorista ellenes küzdelemben ennek mekkora a szerepe. Más példám is lenne. Nem Malmström asszonyról van itt szó, hanem az aktáról. Az aktával is ugyanez volt a ö, helyzet, a tagállamok boldogan aláírták, és most meg azt látjuk, hogy azóta szinte minden tagállam visszavonta az aláírását, nem akarják ratifikálni, és megint ránk hárul az utolsó poszt, az utolsó mencsvár szerep. És még maga a, bíró, a bizottság is kénytelen volt a bírósághoz fordulni. Tehát fontoljuk meg, hogy mi lesz a hatása ennek a légitársaságokra, a polgárok biztonságára, és a saját hitelességünk, az Európai Parlament hitelességére. Még egy dolog. Nem vagyok ott a tárgyaló asztalnál, és tudom, hogy ezek nagyon kemény és bonyolult tárgyalások. Már évekkel ezelőtt is tudtuk ezt, amikor a víza ö, mentesség kérdését vizsgáltuk. Miért van az, hogy mindig az EU hunyászkodik meg, és az USA meg egyre több követeléssel áll elő, és soha nem fogad el a mi érvelésünkből semmit. Tehát hülyére vesznek minket, és persze rajtunk keresztül az európai polgárokat. Egyetértek, mondja az elnök, hogy tényleg ez az egyik legbonyolultabb és ellentmondásosabb dosszié, és javaslatára most meghosszabbítom a vita idejét, de ezzel együtt kérem azokat, akik még szóra jelentkeztek, hogy röviden szólaljanak föl. Először Tavares, Coelho urak, Busuttil, úr és Gomes asszony kapják meg most a szót. Tavares úr. Köszönöm, elnök asszony. Mindig két dolog mm, zavart ezzel a dossziéval kapcsolatban. Az egyik a két lépés, a másik pedig a nem ajándék koncepciója. Ugye a két lépés alatt én azt értem, hogy a négyes cikk esetében sikerült előrelépést elérni, elértünk valamit, korlátozásokat vezettek be, új definíciókat a szövegbe, a terrorizmust újra definiálták, a nemzetközi bűnözést újra definiálták. De közben más cikkekben felhigították a szöveget, és a konkrét alkalmazásban nagyon sok alszabályt kitaláltak, ami fellazítja azt, amit a négyes cikk mond. Tehát a bizottságnak a két lépés közül a második lépésről még hát meg kell győznie minket, mert léptünk egyet előre, de mi van a második lépéssel? Nem visszaléptünk a második lépésben? Ami a non-gift, vagyis a nem ajándék fogalma, az pedig az adatok személytelenítése. És a SIM bólumok szintjén van a hat hónapos, három éves játék a számokkal. Neveink is szimbólumnak minősülnek. Minden számnak van szimbolikus jelentősége is. És sokkal komolyabban kéne venni a személytelenítés kérdését, és az adatok, illetve hát a, a személyes adatok és az ember nevének a visszakereshetőségének tilalmát. Két cikk szór erről. erről. Ha azt mondja a bizottság, hogy az utasoknak rosszabb a helyzete, hogyha nem fogadjuk ezt el. Ez azért nem pont így van, mert lehet bírósághoz fordulni, és Persze nyilván az Európai Bírósághoz, és nem az amerikaihoz. Aztán van egy olyan érv, hogy inkonzisztens len, hogy, hogyha azt akarjuk, hogy komolyan vegyenek minket, akkor be kell hódulnunk. Én pont az ellenkezőjét gondolom ennek. Ha akkor azt akarjuk, hogy komolyan akar, vegyenek minket, akkor ellent kell mondanunk. És Renata, Renata Webernek teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy nem tanultunk a múlt tapasztalataiból a Swift-tel is, ez volt, végrehajtási problémák adódtak belőle azonnal, ugyan ugye kiderült, hogy az arányos és a szükséges célzott felhasználás nem valósult meg, tehát mindig, ha engedünk egy kicsit, akkor nagyot bukunk. Mi van akkor, hogyha elutasítjuk ezt a megállapodást? Mi van azokkal az adatokkal, amelyek már most ott vannak az Atlanti óceán túloldalán? és nem lehet őket törölni. Coelho úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elismeréssel szeretnék adózni Malmström asszony és kollégái munkája előtt, és a bizottsági szolgálatoknak köszönöm ezt a sok munkát. Nagyon sok oldalról megközelítették szakmailag a kérdést, kiválóan működtek, és Malmström asszonynak tökéletesen igaza van, amikor azt mondja, hogy nemzetközi megállapodásokban sohasem lehet százszázalékosan elérni azt, amit akarunk. Azt kell inkább megkérdezni, hogy közelebb kerültünk-e ahhoz a modellhez, ami a mi modellünk, ami az általunk javasolt modell. Ugye Ausztráliával már pozitív prezedenst teremtettünk, közelebb kerültünk-e ehhez? A plenáris döntés tükrében én miközben egyetértek sok felvetéssel és aggodalommal, amiket Sophie Intfeld asszony megfogalmazott, és én sem imádom ezt a szöveget, és én sem állítom azt, hogy ez egy jó megállapodás, és nekem is továbbra is kételjén vannak számos alkérdésben. De itt a politikai tét is megfogalmazódott Sophie szájából, amikor azt mondta, hogy nem fél elutasítani a megállapodás tervezetet, mert, mert vannak garanciák, vannak bilaterális egyezmények is, az adatforgalom nem fog megállni, mert az USA az egyes tagállamokkal is bilaterális egyezményeket írt alá. ugyanakkor meg kell vizsgálnunk azt, hogyha a parlament elutasítja ezt a szöveget, ennek milyen hatásai lesznek. Akkor a bilaterális megállapodások lépnek újra hatályba, és kérdés, hogy akkor rosszabb lesz -e az adatvédelmi helyzet, mint hogyha elfogadjuk ezt a megállapodást. Buzuttil úr kért szót, parancsoljam. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. És köszönöm a tanácsi elnökségnek is, hogy megtisztelt minket. Általában meg kell hívni a tanácsot. Most öröm látni, hogy magától eljött ezen a hétköznapon ugyan nem értek egyet Sophie Infeld következtetéseivel, nagyon nagyra becsülöm azt a munkát, azt az energiát, amit ebbe a témába beleölt. Pontosan tudjuk, ahogy a biztos asszony is leszögezte, hogy ez a megállapodás most függetlenül attól, hogy szeretjük-e minden pontját vagy sem, ez egy konkrétum. Van valami most a tárgyalóasztalon, és mi mondhatunk erre igent vagy nemet nem lehet már megváltoztatni. Még akkor sem, hogyha vannak apró vagy nagyobb problémáink vele. Tehát most az igen nem kimondás előtt nekünk most már a konzekvenciákon kell gondolkodni, hogy mi történik akkor, hogyha így vagy úgy szavazunk. Megpróbálom szavazás előtt általában a választóim agyával újra gondolni a kérdést. Mit várnának tőlem a választóim? Szerintem azt várják a választók, hogy szeretnének az usa utazni különösebb korlátozások nélkül, túl bonyolult eljárások nélkül, biztonságosan, nem szeretnék, hogyha felrobbantanák a repülőjüket, vagy terrorista támadás áldozataival válnának. Ezt szeretnék. Ugyanakkor azt is szeretnék, hogy a magánéletükbe senki ne kotorjon bele. És tény, hogy ez a megalapodás nem ad meg minden garanciát ilyen tekintetünkben amit mi kértünk, de egyet értek Coelho úrral abban, hogy az adatvédelmi területen egy dolog nyilvánvaló. Ha nemet mondunk erre a megállapodásra, polgáraink rosszabb helyzetbe kerülnek, mint hogyha igent mondunk. Tehát az igennel Ugyan nem értünk el mindent, amit szerettünk volna, de a polgárok számára elértünk valamit. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Gomes asszony az utolsó felszólalónk. Én sem vagyok boldog ezzel a szövegtervezettel, és főleg azt a tervezetet, amit Ausztráliával kötöttünk, azt, hogy ezt nem használtuk föl, ennek nem örülök és annak sem örülök, hogy ez egy végrehajtható rendelet formáját fogja ölteni, és annal, annak sem örülök, hogy az USA folyamatosan kétségbe vonja a mi véleményünket, illetve meghallgatásunk nélkül ö, ö, ugye katonapolitikai szempontjait, költségvetési érvényesíti, a mi költségvetési szempontjainkat nem hajlandó figyelembe venni. Tehát ez az executive agreement forma is gondot jelent nekem, és a ö, jogorvoslat kérdésében sem értünk el mindent, amit lehetett volna. De a bilaterális megállapodások még rosszabbak, ebben biztos vagyok. Ezért kérem a biztosasszonyt és előadónkat, Sofit is, ö, látjuk, hogy ö, a jogászoknak ez majd még bőven ad munkát, a jövőben is. Azt kell most megvizsgálnunk, hogy az Európai Parlament és az USA kongresszusa, amikor majd ugye elfogadtuk esetleg ezt a szöveget, mit tehetnek majd még az egyéves felülvizsgálat során? mennyire tudunk megfelelni majd a felülvizsgálati kihívásoknak. Most akkor megadom a szót biztos asszonynak, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm, elnök asszony, tényleg megpróbálok röviden válaszolni, és köszönöm mindenkinek az itt elhangzottakat, illetve azt a nagyszerű munkát, amit itt végeztek. Nyilvánvalóan nem ért még véget ez a folyamat, eltérőek az álláspontok, álláspontok mégis méltányolom ezt az együttműködést, ami itt kialakult nyilvánvaló, hogy nagyon érdemes volt felidézni azokat az aggályokat, amelyeket az egyes intézmények táplálnak ezzel a megállapodással kapcsolatban. Nem magam is osztom egyébként az aggályok egy részét. Ugyanakkor pragmatikusan kell szemlélnünk ezt a dolgot. Az országok, az egyes országok jogosultak arra, hogy az országban belépő utasoktól adatokat kérjenek. A mi feladatunk az volt, hogy ez az utasok szempontjából legyen biztonságos, tehát egyfelől a biztonsági a aggályokat eloszlassuk, másrészt pedig eh, jogbiztonság sem sérüljön. Itt eh, vannak tehát eh, fékek és ellensúlyok, illetve felülvizsgálat lehetősége, ami csak azért lehetséges, hogyha hogyha ez az aláírás, ez a megállapodás megerősítésre kerülne. Szerintem ez a megállapodás egyébként, ha nem is száz százalékig, de nagy részt eloszlatja az aggájainkat, kaptunk biztosítékokat Tisztáznék egy-két dolgot, például az adat megőrzési időszakkal kapcsolatban teljesen egyértelmű, hogy a 8-as cikk 4-es bekezdése alapján teljesen anonimizálják majd az adatokat, és minden olyan adattípus törölnek, amely alkalmas arra, hogy utasítsa, hogy azonosítsa azt az utast, akire az adatok vonatkoznak, és innentől kezdve már nem lehetséges a személyazonosság újbóli megállapítása. Ami az adatbiztonságot illeti, ott további intézkedések kerültek bevezetésre, eh, kibertámadás eh, vagy hackertámadás eh, esetére, tehát ilyenkor is biztonságosak maradnak az adatok. Mi ezt nem látjuk további céljának, a megállapodás további céljának. A bevándorlás megsértéséért, bevándorlási szabályok megsértéséért nem jár például három év büntetés, tehát ez nem tartozik be a, bele a határon átnyúló bűncselekmények körébe hasonlították ezt a megállapodást az Ausztrál megállapodáshoz. Örülök, hogy elfogadták az Ausztrál megállapodást, de tisztázzuk, az Ausztrál megállapodás a modell a bizottság szempontjából is, de az amerikai megállapodás az el fog térni egy kicsit azért, mert Amerikában mások a biztonsági kockázatok, mint Ausztráliában, ebben talán mindenki egyetért velünk, ezért sem lehet az Ausztrál megállapodás Amerikára modell, de egyébként modell az Ausztrál megállapodás, és figyelembe vettük az önök feltételeit is, amelyet a az állásfoglalásban megfogalmaztak. Tehát nem százszázalékosan vagyunk boldogok, de az aggájaink nagy részét eloszlattuk. Azt gondolom, hogy nagyon komoly védelmi záradékok is vannak ebben a megállapodásban, és mindenkit dicséret illet, aki részt vett ebben a munkában. Remélem áprilisban önök is jóvá hagyják ezt a megállapodást. A végszavazásig természetesen én állok az önök rendelkezésére, bármilyen kérdésük legyen is. Köszönöm. Most pedig a tanács képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm a meghívást. hogy itt kifejtsem a tanácsi álláspontot. Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hogy a tanács álláspontját ismertethetem ebben a szakbizottságban. Tudom, hogy a raportőr és az egyes képviselők még vonakodnak egy kicsit, én tiszteletben tartom az álláspontjukat. Az elnökség álláspontja az, hogy támogatásra méltó ez a megállapodás. Fontos eh, kijelenteni, hogy eh, hozzáadott értéket teremtünk a polgáraink számára, és ahogy Malmström asszony is eh, mondta, nagy a veszélye annak, hogyha elutasítjuk ezt a megállapodást, egy olyan alternatív szenárió alakul ki, amely kevésbé kívánatos és sokkal bizonytalanabb. Én éppen ezért remélem, hogy az Európai Parlament a tanácssal együtt megkoronázza a közös erőfeszítéseit, és így biztosítja a polgárok jogait. Köszönöm, mondja az elnök. Most Intvelt asszonynak adom meg a végén a szót. Köszönöm, elnök asszony. Mielőtt válaszolnék az itt elhangzott felvetésekre, hadd fejezze ki egy dolgot nagyon világosan, hogyha leszavazzuk ezt a megállapodást, hogyha nem adjuk meg a jóváhagyásunkat, az nem azt jelenti, hogy felrobbantják majd onnantól kezdve az embereket, akik repülőre szállnak. A parlament már 2010-ben teljesen egyértelművé tette azt, hogy ezeket az adatokat fel lehet használni a terrorizmus elleni harcban, illetve a határon átnyúló bűnözés elleni harcban. Ezzel mindenki egyetért ebben a házban. Ez a ház soha kategórikusan nem utasította el a személyes adatok felhasználását biztonsági okokból. Tehát az ilyen riogatásnak semmi helye nem lehet egy komoly, racionális vitában. Márpedig itt egy ilyen vitát akartunk szervezni. Aztán, kollégák, az ördög mindig a részletekben rejlik. Hogyha általános kifejezés, kijelentéseket nézünk, például, hogy a megállapodás nagyon szép rendelkezéseket tartalmaz az adatvédelemmel, illetve a jogbiztonsággal kapcsolatban. Én azért azt mondom azoknak, akik ezt gondolják, hogy olvassák el a szöveget, mert az ördög a részletekben rejlik. Gyakorlatilag a bevezetőben eh, hangoztatott aggájaim közül egyikre sem kaptam választ a bizottságtól. Ami a célhoz kötöttséget illeti, megint csak Emlékeztetek arra, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy terrorizmus elleni harcban föl lehet használni a személyes adatokat, ugyanakkor mi nem akarjuk, hogy más dologra is felhasználják ezeket az adatokat, például bevándorlás, közegészségügy vagy vámügyi kérdésekben. Ugyanis ezekkel a, ezeknek a kérdéseknek semmi köze a repülőgépek felrobbantásához. És kedves kollégák, az elmúlt tíz évben iszonyatos mennyiségű személyes adatokat gyűjtöttek össze, és ez semmilyen terroristát nem akadályozott meg abban, hogy terrorcselekményeket hajtson végre. A szeptember 11-i merénylet során is a titkos szolgálatoknak a radarján megjelentek azok a terroristák, és mégis elkövették a bűncselekményt. Tehát ilyen adatgyűjtés nem fogja megakadályozni a terrorcselekményeket. Tehát beleegyezünk abba, hogy felhasználják ezeket az adatokat, de nem közegészségügyi, nem bevándorlási és eh, nem vámügyi kérdésekben. És már pedig szerintem biztos asszony ezt a jelenlegi megállapodás engedélyezni. Ugyanígy véli egyébként az Európai Adatvédelmi Biztos is, illetve a 29-es cikk szerinti munkacsoport is erre a megállapodásra jutott. Ez olvasható ki ebből a megállapodásból, mert kétértelmű, és ha kétértelmű, akkor mi nem hagyhatjuk jóvá. Ez a harmadik érvem. Nem arra kértek bennünket, hogy mi adjunk megoldásokra tippeket, hanem hogy egy kompromisszumot hagyjunk jóvá. Persze kompromisszumokat szoktunk elfogadni, de ez a kompromisszum legyen kompatibilis az EU jogszabályokkal, már pedig ez nem az. És nekem ez probléma, mert a saját lelkiismeretemmel és akár még az intelligenciámmal sem tudom összeegyeztethetőnek nevezni egy olyan megállapodást, amely ilyen kirívóan megsérti az EU jogot. Csak néhány felvetésre reagálnék. Mert ha végigvenném az összeset, akkor még este hétkor is itt lennénk. Ami a 2004-es megállapodást illeti, nem tudunk eltekinteni a 2004-es megállapodástól, nem tudjuk azt ignorálni. Ez nem egy ideiglenes megállapodás volt, az nagyon is permanensnek szánták. Azért lett ideiglenes, mert az Európai Bíróság megsemmisítette, mégpedig eljárás jogi alapon semmisítette meg, nem mert a bíróság hozzányúlni a tartalmi részekhez, de ez a ház tartalmi elemeket támadott az Európai a bíróság előtt, nem pedig csak eljárási problémákat. Tehát 2004-ben egy véglegesnek szánt megállapodást támadtunk. A biztosasszony szólva a célhoz kötöttségről azt mondja, hogy tisztázza a célt ez a, ez a megállapodás, pedig én azt szeretném, hogyha korlátozná a célt. A négy, négyes cikk első pontjában tényleg korlátozza a célt, aztán kiterjeszti a 2-es, 3-as és 4-es bekezdésben, ugyanabban a cikkben. A cél az, mondja a biztos asszony, hogy az Amerikát veszélyeztető tényezők elleni fellépést szolgálja ez a megállapodás, már pedig én azt remélem, hogy egy általunk megkötött megállapodás a mi polgáraink érdekét szolgálja elsősorban amit mondtam a pushról, meg a purról, azt fenntartom. Ön azt mondja, biztos asszony, hogy a pusra kell átállni a légitárságnak két éven belül. Valóban 2004 óta ez a cél. Tudjuk, hogy ezt a kötelezettséget nem lehet ténylegesen betartatni. Nem lehet betartatni. Persze a nemzeti adatvédelmi biztosok néhány ezer eurós bírságot szabhatnak ki a légitársaságokra. Nyilvánvalóan a légitársaságok néhány ezer eurós bírság árán szívesen elkerülik a több milliós befektetést. Eh, miért adjunk pull lehetőséget az amerikaiaknak? Eh, eh, miért adnánk ilyet? Ugyanis az nagyon veszélyes precedens teremtene, mert mondjuk azt, hogy legközelebb Kína és Oroszország kér tőlünk adatokat. Azt mondják, hogy ugyanolyan elvek alapján kérik az adatokat, mint az amerikaiak. Nem nagyon érdekli őket az ausztrál megállapodás standardja, ugyanolyan elvek alapján akarják az adatokat, mint az amerikaiak. Mondjuk Kína akarja. És mi persze mondhatjuk azt, hogy nem adjuk, eh, de erre ők eh, eh, emlékeztetnek arra, hogy Kína segítségét kértük a gazdasági válság elleni fellépésben. Nem hiszem, hogy erős pozícióban leszünk bármilyen más országgal szemben a tárgyalásokon. Tehát most kellene egy jó megalapodást elérnünk, nem hagyni a jövőbeni megállapodásokra a kérdést. E, valaki azt mondta, hogy ez a megállapodás jobb, mint hogyha nem lenne megállapodás. Nem, kedves kollégák, szerintem ez a megállapodás rosszabb lehetőség a polgárok szempontjából, mint hogyha nincsen, vagy nem lenne megállapodás. Megkérdeztük a jogi szakértőket és e, a bizottságot is, e, hogy milyen jogbiztonsági elemeket tartalmaz a polgáraink számára ez a megállapodás. A másik lehetőséghez képest. Semmilyet, semmilyen biztosítékot nem tartalmaz. Ebből a megállapodásból semmilyen jogot nem lehet levezetni, sem magánszemélyek, sem pedig természetes ö, személyek ö, nem tudnak ö, ö, nem sem jogi személyek, sem természetes személyek nem tudnak levezetni semmilyen jogot ebből a megállapodásból. Az egyetlen hozzáadott értéke ennek a megállapodásnak az, hogy jogbiztonságot biztosít a légitársaságok számára, ami egy jó dolog. És én magam is támogatom ezt a célt. A probléma az, hogy ennek a megállapodásnak ez az egyetlen hozzáadott értéke. Ez önmagában elegendő ahhoz, hogy jóvá hagyjunk egy olyan megállapodást, amely egyébként megsérti az EU jogot, és nem ad védelmet a polgárainknak? Nem, szerintem nem. Minket most arra kérnének, hogy nem csak, hogy szavazzunk meg egy olyan megállapodást, amely a polgárainkat védi, hanem arra kérnek bennünket a valóságban, hogy legalizáljunk valamit, ami illegális. Mindjárt befejezem, elnök asszony. De én azt gondolom, hogy ez egy annyira fontos téma, hogy azt aláhúzta a, a bizottság és a tanács képviselője is. Felülvizsgálat. felülvizsgálat lehetősége persze fennáll. Felülvizsgálatunk egy rossz megállapodás, de attól az még rossz megállapodás marad. Renáta Weberre nézve, eh, a SWIFT fényében eh, sem nagyon eh, bízom én abban, hogy közös felülvizsgálattal eredményeket érünk el. Ráadásul a közös felülvizsgálatban résztvevőket köti a titoktartás ha megnézi az előző PNR, PNR megállapodások közös felülvizsgálati folyamatait, kérem elnök asszony, egy percet még adjon. Meghallgattuk a tanácsot, meghallgattuk a bizottságot, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Az a múltbéli közös felülvizsgálatok azt mutatják, hogy a PNR adatokat messze túlterjeszkedően használták fel, a megállapodásokon túlterjeszkedően használták fel. E, mi biztosíték lenne arra, hogy ez most nem így fog történni? Tehát tudom, hogy ha leszavazzuk ezt a megállapodást, akkor problémás helyzetbe kerülünk, nem katasztrofális helyzetbe, de problémás helyzetbe, és én mindent megtettem annak érdekében, hogy egy jobb eredményt érjünk el, mint ez. Két éve próbálkozunk. Éppen ezért raportőrként Két évvel ezelőtt azt javasoltam ennek a háznak, hogy függesszük fel a szavazást, és tárgyaljuk újra. Hogyha én akkor zűrzavart akartam volna, akkor azt javasoltam volna két évvel ezelőtt, hogy dobjuk ki a megállapodást, de nem ezt javasoltam. És én sajnálom a legjobban, hogy a legfontosabb szövetségeseinkkel két év tárgyalás után sem tudtunk jobb eredményt elérni, és nagyon sajnálom, hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy azt javasolhatom ennek a háznak, hogy fogadja el ezt a megállapodást. Köszönöm, akkor itt ezt most le kell zárnunk, mondja az elnök. Március 26-án lesz a szavazás, legalábbis 27-én elnök asszony. Nálam 26 van, mondja az elnök. 26 van nálam, mondja az elnök asszony. De megerősítjük majd, majd ezt is véglegesítjük, tehát a szavazás időpontját. Sok nyitott kérdés maradt, figyelembe kell vennünk a következményeit annak, hogyha megadjuk a beleegyezésünket, és annak is, hogyha nem adjuk meg. Köszönöm, hogy részt vettek a vitában. Okay, uh, colleagues. Seats, please. Kedves kollégák, megkérnek mindenkit, hogy térjen vissza a helyére. Nekem köszönhetően késésben vagyunk, úgyhogy a délután többi részében drákói szigorral fogok eljárni. Ez a levezető elnökségi eh, tisztség öröme. A rendünk következő pontja Matinu úr az Europol igazgató helyettesének prezentációja, aki bemutatja nekünk 2012. évi munkaprogramjukat. Elnézést mondja az elnök, ezt nem tudom elolvasni. Még nem érkezett meg, úgyhogy még van egy kis időm beszélni. Ez azt az eszmecserét követi, amelyet 2011. októberében folytattunk, a belső biztonsági stratégia felülvizsgálatával kapcsolatban. Matino úr meg is érkezett. Azonnal át is adom önnek a szót. Azután pedig megkérem a bizottságot, hogy röviden foglalja össze a véleményét, aztán pedig megnyitom a szót a vitának. Köszönöm, elnök asszony, elnézést, hogy megvárattam önöket. Üdvözlök mindenkit! Elnézést szeretnék kérni. Rob Wainwright tegnap nem tudott ideérni, ugyanis lerobbant az autója még Angliában. Helyette most én vagyok itt, az Europol igazgató helyettese. Tavaly novemberben neveztek ki, én vagyok felelős a szervezet irányításáért. Ez nem az első alkalom, hogy itt vagyok a parlamentben, mert korábban nemzeti szinten rendőrfőkapitány voltam, és részt vettem itt egy vitán az Európai Parlamentben. Nagy megtiszteltetés tehát nekem, hogy bemutathatom önöknek az Európol 2012. évi munkaprogramját. Azzal szeretném kezdeni, hogy bemutatok néhány példát az Európol nemrégi műveleti tevékenységéből – amelyek a 2012-es munkaprogram keretében történtek meg. Három illegális szintetikus droggyárat szüntettünk meg, amely több mint 100 kg amfetamint állított elő, ezen kívül jelentős mennyiségű drogprekurzort, és számos tagállam munkájára szükség volt. Ennek a műveletnek az Europol állt a hátterében, és Svédország, Németország, Hollandia és Bulgária titkos szolgálatának adataira is szükség volt hozzá. A szintetikus drogok termelését és terjesztését ezzel megakadályoztuk. Ez nem a legnagyobb sikerünk, de a legutóbbi. Európában eh, mi fogjuk össze a súlyos és a szervezett bűnözés elleni küzdelmet. Ez a példa, amit az imént elmondtam, nagyon jól mutatja, hogy eh, milyen ígéretes eh, az Europol munkaprogramja, és hogy milyen erőt képviselünk. Továbbra is szeretnénk részt venni az európai szintű nyomozásban a hírszerzés és technikai képességünknek köszönhetően. Szeretném önöket tájékoztatni önöket arról a folyamatról, hogy hogyan készül és hogyan fogadják el az Europol munkaprogramját. A 2010-14 közötti 5 éves program adja a keretét a képességfejlesztésünknek és az EU-n belüli műveleteinknek. Fókuszpontjában vagyunk az igazságszolgáltatási szakértelemnek. Az Európol alapszabálya és pénzügyi szabályozása segítségével fordítjuk le a stratégiai célkitűzéseket éves munkaprogramokba. Ezeknek elérése érdekében belső konzultációt folytatunk számos szereplővel, a tagállamok hatóságaival, az Európai Bizottsággal, az Europol vezető testületével és más hasonló hatáskörű intézményekkel. A munkaprogram keretében az Europol megpróbálja megbecsülni, hogy milyen módosításokra, fejlesztésekre lesz szükség, és hogyan tudják ezt az adott évben végrehajtani. Mi volt tehát hatással a 2012-es célkitűzésénkre? Először is a Lisszaboni szerződés. Az Europol érdekelt felek nagyobb köréért lesz mostantól felelős. Már így is nagyszámú információs kérelem érkezik az Európai Parlament képviselőitől, a nemzeti parlamenti képviselőktől, és továbbra is készségesen válaszolunk a parlamenti képviselők kérdéseire, és szeretnénk 2012-ben szorosabban együttműködni velük. Az Európol kapcsolatos tanácsi döntés jogalapot nyújt arra, hogy fejlesszük szolgálatainkat. Például együttműködhetünk a magánszektorral, és az Európol felhatalmazást kapott arra, hogy nyomozást kezdeményezzen és közös nyomozó csoportokat állítson fel. A jelenlegi és jövőbeli fenyegetések a szervezett bűnözés részéről a ezek a tavalyi 2011-es stratégiai értékelésen alapulnak. Az Európai Belső Biztonsági Stratégia, amelyet szintén 2011-ben fogadtak el, hatással van a munkaprogramunkra. A 2011. júliusi norvégiai támadások fényében az Europol azt tervezi, hogy hozzájárul az Európai Unió erőfeszítéseihez 2012-ben a szélsőséges erőszak visszaszorítására. A belső biztonsági stratégiához is szeretnénk hozzájárulni. Az interoperabilitás programon belül együtt fogunk működni a strukturált információ cserében a tagállamok hatóságai között. Ezek a tényezők az Európa stratégiájával közösen képezték alapját annak a 23 prioritási célkitűzésnek, ami a munkaprogramunk, munkaprogramunk gerincét adja. Szeretnék néhányat kiemelni ezek közül a célkitűzések közül. Az Europol aktívan hozzá fog járulni a súlyos és szervezett bűnözés elleni szakpolitika kialakításában és megerősítésében. Az idei évi folyamat magában foglalja új módszertan kidolgozását, a súlyos és szervezett bűnözés fenyegetésének felmérésére. Ez 2013-ban is folytatódni fog. Ez egyértelmű és átlátható módszereket fog nyújtani, amelyek a fenyegetések prioritizálásának kvalitatív elemzésére alapulnak, és ez segíti majd az igazságszolgáltatás munkáját. Támogatja a tagállamokat a 2012-es műveleti cselekvések végrehajtásában. Végül pedig szeretnénk a 2013-as műveleti hozzáférési tervek megvalósulását segíteni. Az Európai Unió stratégiai célkitűzéseit is szeretnénk erősíteni szakértelmünkkel. A határokon átnyúló bűnözés ellen támogatjuk a szervezett bűnözés elleni nyomozást. A központi szolgálataink 24 órában a hét minden napján elérhetőek, ez titkosszolgálati információkat és felügyeletet nyújt. Az új székhelyünkön fogadjuk ezeket a beérkező kérelmeket. Az Európol több mint ezer alkalommal nyújtott segítséget a tavalyi év során. Technikai, pénzügyi, helyszíni és bizonyíték gyűjtési tevékenységben nyújtottunk segítséget. A mennyiségen kívül a minőségre is törekszünk, és az új elemzés munka file koncepciót 2012-ben is át fogjuk ültetni a gyakorlatba. Az adatvédelmi hivatal együttműködött az Europollal, hogy javítsuk a meglévő AVF-ek hatékonyságát javítsuk. Ezt tette lehetővé hogy elemezhessük a már meglévő adatok elemzését és az egyes csoportok részéről rendelkezésre álló adatokat. Így könnyen össze tudtuk kötni a bűnözési tevékenységeket, a terrorizmus finanszírozása, a pénzmosás és a szervezett bűnözés tekintetében. van egy olyan bűnözési tevékenység, amelynek a hatását nem lehet eléggé túlbecsülni, ez pedig a kiberbűnözés. A kiberbűnözés évente több mint 290 milliárd euró kárt okoz, és ennek A polgárok jelentős százaléka vált már kiberbűnözés áldozatává. Ez ugyanakkora kárt jelent, mint amennyit a kokain, a heroin és a marihuána piac együttesen okoz. Az internetes bűnözést tekintve az Europol megnövekedett kapacitással fog küzdeni a kiberbűnözés ellen. Átfogó megközelítéssel szeretnénk felvenni a harcot a kiberbűnözés ellen. És kapcsolódó bűncselekményekkel kapcsolatban is szeretnénk segíteni, például a gyermekpornográfia és a hitelkártya visszaélések területén. A privát szektor segítségét is igénybe vesszük a kiberbűnözés elleni ellenállás növelésére. Ehhez szorosan együtt kell működnünk a partner ügynökségekkel és hatóságokkal, mind az Európai Unión belül, mind pedig azon kívül. 2012-ben azon fogunk munkálkodni, hogy jobban együttműködjünk az igazságügyi és belügyi szervekkel, hogy az EU-n kívüli partnerénké például az Interpol-el, az Egyesült Államokkal, a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal, illetve Oroszországgal, illetve a regionális platformokkal is együttműködjünk. Ami a szervezet bűnözést illeti, amelyek azonban nem tartoznak a fő prioritási területek közé, továbbra is szeretnénk kezelni ezeket a fenyegetésekről való értesítés révén. Ennek lényege az, hogy értesítsük az igazságszolgáltatás különféle szerveit a jövőben várható bűnözési trendekről. A munkánkat segítő technikai kapacitásainkat tekintve továbbra is szeretnénk a Siena hálózatot fejleszteni, amely az Europol, a tagállamok és a harmadik felek közötti kommunikációt segíti, és a jövőben magában foglalja majd a tagállamok országos rendszereit, és közelebb viszi az Európolt a tagállami hatóságokhoz. Egy új helpdesket is létre fogunk hozni az Európolon belül, amely segíti a, a tagállamok egymással való kommunikációját a DNS új lenyomat és egyéb adatokkal kapcsolatban. 2012-ben növelni szeretnénk az EU-n belüli egyes fenyegetésekre való reagálási képességünket, és elősegíteni a tagállami nyomozók eredményes munkáját. Természetesen számos kihívás áll előttünk. Új igények merülnek fel szolgáltatásaink tekintetében, különösen a pénzügyi megszorítások miatt. Nehéz döntéseket kell hozni, például a kiberbűnözés elleni küzdelemhez az infrastruktúra felvértezését el kell határozni. A jövőben komplementaritás és hatékony munkamegosztásra lesz szükség valamennyi partnerünkkel. Szeretném különösen felhívni a figyelmet az Olaffal való együttműködésünkre, amelynek keretében szintén a szinergiákat keressük. Biztos vagyok benne, hogy műveleteink sikerrel fognak járni. Ennek egyik záloga az Europol személyzetének elkötelezettsége, az iránt, hogy Európát biztonságosabbá tegye. Ezt a, az Europol által vezetett legutóbbi művelet sikere is bizonyította. Ez a gyermekekkel kapcsolatos szexuális visszaélés egyik legszős, legszélsőségesebb formája volt, amelyet az interneten terjesztettek. Az ezzel foglalkozó hálózatokból 269 tettes derítettünk fel, és 112-t már az igazságszolgáltatás elé is állítottunk. Köszönöm szépen! Ketten kértek szót. Altimera úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözöljük körünkben Martínez urat. Nagy érdeklődéssel hallgattam a beszámolóját, amely a 2012-es munkaprogramról szólt. általánosságban nekem helyesnek tűnik a cél prioritások tekintetében. De ma valami olyasmiről szeretnék beszélni, amiről valószínűleg ön is tud, de kell is, hogy tudjon róla. Arra a küszöbön álló jogalkotási feladatra gondolok itt, amelyre szükségünk lesz ahhoz, hogy az Europol, amely egy közösségi rendelet hatája alá esik, nem pedig egy közösségi döntés alá. ...2008. január 17-én az Európai Parlament elfogadott egy módosított javaslatot, amelyen a tanács döntését módosította. Amit ön nem tud, az az, hogy a parlament javaslatainak többségét nem vették figyelembe. És valószínűleg azt sem tudja, hogy a tanács határozata, amely lefedi az Európol tevékenységét, és 2010. január 1-én kelt. Az nem teszi lehetővé a parlamentnek, hogy a Lisszaboni szerződés alapján hozzon ezzel kapcsolatban döntést. tehát a szerződések alapján nem lehet az Europoltól információt kérni. A stokholmi program és az ehhez kapcsolódó akcióterv azt sürgeti, hogy azonnal kezdjük meg a munkát, annak érdekében, hogy jogalapot biztosítsunk az Europolnak, hogy valóban a Lisszaboni szerződés alapján dolgozhasson. Ezt a stokholmi programban és a kapcsolódó akciótervben előirányzott rendelet alapján kellene megtenni. Én holnap részt fogok venni Almeida asszonyjal egy megbeszélésen az Inte szekción belül, és ami számunkra fontos, az itt a jogalkotási feladat és a parlamenti kontroll az, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében ellenőrizni tudjuk az Európol munkáját. De hogyan nevezhetnénk parlamenti kontrollnak azt, amit önök itt manapság tesznek? Ezt a hozzászólásában nem érintette. Minden tiszteletem az öné, de ez nem parlamenti kontroll. A 2012-es tevékenységei nem a parlament ellenőrzése alatt zajlanak. Valódi parlamenti kontrollra van szükség, ami a Lisszaboni szerződésből és az új rendeletből ered. Martínez úr, alapvetően szeretném megköszönni önnek az együttérzését, azt, hogy elmagyarázta nekünk a 2012-es munkaprogramot. Vényrajtul pedig később el fogja magyarázni, hogy hogyan, fogjuk ezt, hogyan fogják ezt végrehajtani, de ez nekem nem elég. Ez nem parlamenti kontroll. Információra van szükség. Kaptunk most is valamennyi tájékoztatást, és ezért hálásak vagyunk. De a bizottságtól és a tanácstól azt kérjük, hogy a lehető leghamarabb indítsa meg ezzel az új rendelettel kapcsolatban a jogalkotást. Köszönöm. Nincs túl sok kérdés, ezért engedtem meg, hogy hosszabban felszólaljon. Morvai asszony kért szót. Köszönöm szépen. Köszönjük az Europol munkájáról szóló részletes beszámolót, és köszönöm, hogy hangsúlyozta annak a feltáró munkának a jelentőségét, amely a gyermekek sérelmére elkövetett szervezett bűnözői formákról szólt, különösen az internet segtségével elkövetett olyan bűncselekményekről beszélt ön is és szeretnék én is beszélni mint a gyermekprostitúció és a gyermekpornográfia. gyalázatos módon itt is érvényesül az a szerepmegosztás amelyet oly sok területen tapasztalunk az európai unión belül hogy a az úgymond újonnan csatlakozó szegényebb kelet európai országok gyermekeit zsákmányolják ki a leggyalázatosabb módon különösen gazdag nyugati országból odaérkező privilegizált helyzetben lévő üzletemberek és egyéb hát ha itt lehet ezt a kifejezést használni fehérgalléros bűnözők. elemezték e már ezt a jelenséget ebből a szempontból mit tesznek a megelőzés érdekében időről időre hallunk arról hogy egy egy ilyen szervezett bűnözői csoportot hatalmas létszámban több százas elkövetői létszámmal lelepleznek viszont nincsen utánkövetés nem tudjuk azt hogy mi történik aztán a felelősségre vonással. beszámolna esetleg igazgató úr olyan sikertörténetről hogy ezeket az embereket végre hosszú időre börtönbe juttatták illetőleg beszélne e nekünk valamit a, megelőzés kérdéséről különös tekintettel a e, közép és kelet európai tömeges méretű jelenségre és az áldozatok e, jövőbeni védelmére. köszönöm szépen. Mrs. Romero López. Romero López úr. Gracias, Presidenta. Querría preguntarle... Köszönöm, elnök asszony. Azt szerettem volna kérdezni az Európa képviselőjétől, hogy melyek azok a nehézségek és akadályok, amelyekkel találkoznak. a prioritási területeken, amelyeket célkitűzésként határoztak meg. Tehát melyek azok a nagyobb nehézségek, amelyekkel az Európol találkozik, amikor a prioritási területeken kifejtje tevékenységét. Ez lenne az első kérdés, amit szerettem volna feltenni. A másik pedig eh, ahhoz a megállapodáshoz kapcsolódik, amelyet eh, alá írtunk az Egyesült Államokkal, ugyanis az Europol az az európai hatóság, amely felelős azért, hogy információval rendelkezzen a megállapodás alakulásával kapcsolatban. Tehát szeretném tudni, hogy az Europol mit tett ezzel a megállapodással kapcsolatban, és hogy milyen információi vannak ezzel a megállapodással kapcsolatban. Köszönjük szépen, Haver úr. Rövid leszek, nem húzom az időt. Egy kérdésem van, két témában, amelyek szorosan kapcsolódnak a mandátum kiterjesztéséhez. Mert ugye ön beszélt a biztonságról, a gyermek pornográfia sokat ír a jelentés, és ezzel fölvették a harcot, de mennyire sikerült a korai megelőző rendszert hatékonyá tenni? Látjuk, hogy nagy uh, denial attack támadások vannak a kibertérben, és mennyire vagyunk felkészültek ezeknek a kivédésére, megelőzésére. Ez cunami-szerűen jelentkezik. Vannak-e már önöknek előrejelző monitoring rendszereik? Van-e szoros együttműködés ebben a témában, ezekben a témákban a NISZ-ával és más szakmai szervezetekkel, és akár a NATO-val, hiszen Tallinnban van a NATO-nak egy kiber bűnözéssel kapcsolatos egysége. Én hallottam, ez még nem állt föl teljesen, de a NATO komolyan dolgozik ezen képességének kiterjesztésén, tehát kihasználják ki a szinergiákat a NATO kapacitásaival, és az önök mandátuma mit fed le? Önök határokon átnyúlóan működnek, de ezek a kiber bűnözési tevékenységek pedig világszerte működnek, és nem, nem európai vagy pártokhoz kötődő kérdés ez, bár van olyan szélső bal és szélső jobbos vonala is ennek a bűnözésnek, ami ugyancsak figyelmet érdemel. Az utolsó kérdés magam tenném föl a kiberbűnözéssel kapcsolatban. Mindenki azt mondja, hogy az óriási fenyegetés, és ezt én magam is osztom, de azt látjuk, hogy ezeket az adatokat a Symantec-től és hasonló cégektől halljuk, akiknek nyilván érdekük, hogy felnagyítsák ennek a volumenét, hiszen ők biztonsági szoftvereket árusítanak. Nyilván, ha minden, nagyobb a fenyegetés, annál többet tudnak eladni. Tehát én nem akarom kétségbe vonni az ő jelentésüknek a megbízhatóságát, de nem tud esetleg függetlenebb forrásra is hivatkozni? A kérdés értékelésekor. A kiberbűnözés második aspektusával kapcsolatban pedig a kiberbűnözők ugye kormányzati portálakat is támadnak, de elfelejtjük azt, hogy ennek nagy jelentősége van, és túlbecsüljük néha a védelmi rendszereket. Ugye múlt héten is az történt, hogy a CIA és az FBI honlapját is le tudták állítani a hackerek, tehát valószínűleg ezek a világ legvédettebb rendszerei, ha ezekbe is be lehet férkőzni, akkor, akkor mit lehet tenni? Milyen adat és milyen garanciák van arra, hogy például a személyes adatainkat meg lehet védeni a bűnözőktől? Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök asszony. Az első kérdésre próbálnék most válaszolni. Ugye a keret a rendelet hatájának a jövőjéről, a Lisszaboni szerződés utáni időkről. Amikor én csatlakoztam az Európolhoz, és ahogy önökhöz eljöttem, én is elgondolkodtam azon, hogy az Európol tanács és parlament hármasságában ugye a fő szempont nekünk legalábbis az, hogy a tanács és a parlament döntik el a költségvetésünket, tehát felügyelnek minket költségvetésileg, de mi akár arra is nyitottak lennénk, hogy a business plenjeinket is kinyissuk önök előtt. 2013-as business planünket most elfogadta az igazgatótanács, és várjuk most erre az Európai Bizottság véleményét, és várhatóan ősszel, de akár ez előtt is mi szívesen adunk önöknek is tájékoztatást arról, hogy mit tervezünk 2013-ra, ugye, mert a költségvetést el kell fogadni, tehát nem csak a 2012-es tevékenységről érdemes beszélni. Tehát én most elmondtam az ezévi terveinket, de már az idejéből is eltelt két hónap, tehát mi nyitottak vagyunk és átláthatók olyan értelemben, hogy akár 2013-ra vonatkozó pénzügyi terveinket is, és a célokhoz kötött forrásokat, a források hatékonyságát is szívesen önök elé tárjuk, hogy az, a politikai eljárások az intézmények között időben elkezdődhessenek, és végül a miniszterekkel önök döntenek erről. Nagyok az elvárások az Európa szemben, de ö, szögezzük le, hogy az Európa nem alakít ki saját politikákat, mi végrehajtó szerv vagyunk, mi az önök által elfogadott szabályokat, célokat valósítjuk meg a tagállamokkal közösen, az ő nevükben, és mi ugyan rendelkezünk információkkal, de nem ö, miénk az információ, ezek tagállami információk, és mi segítjük a tagállamok fellépéseit, véleményeket eh, adunk ide. Az önök véleményére is eh, kíváncsiak eh, vagyunk. Ez tehát válaszom az új jogi keretek a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos kompetencia bővülésre. És új értékelő rendszer is most felállóban van. Az új jogi keret tehát magát is értékeljük, hogy mennyire működőképes, és uh, a Rent Europe céget kértük föl, amely már előzetes jelentést is írt rólunk, de a végleges jelentése majd júniusra jön ki, amely uh, minket független forrásból is orientál majd arra a tekintetben, hogy amit elvárnak tőlünk, azokat a célokat mennyiben, hogyan, mennyire hatékonyan követjük. Én, mint igazgató helyettes, azon vagyok, hogy a tagállamoknak a befizetett pénzeikhez hozzáadott értéket teremtsek. A TFTP-re is vonatkozott egy kérdés. A TFTP megállapodás vonatkozó kérdés jó kérdés. Szorosan együttműködünk a közös felügyelő hatósággal, a Joint Supervisory Body-val, amely rendszeresen tart ezekről a kérdésekről üléseket. A Europol az USA kéréseit a megállapodásnak megfelelően teljesítjük. Ha jól emlékszem, a négyes cikk alapján 14 kérést kaptunk az USA-tól. A Europol ezeket a kéréseket mind alaposan megvizsgálta, és mindegyik előtt zöld utat nyitott. De mi magunk is küldtünk kéréseket az USA-ba, és nagyon fontos adatokat kaptunk, amelyeket a tagállamaink jól tudtak hasznosítani. Erről több részletet nem árulhatok el, mert ezek egy konkrét vizsgálat terrorista ellenes fellépés kapcsolatosak. Tehát az Európol szerepe abban is áll, hogy ellenőrizzük, hogy a kiadott vagy megkért adatok a szabályoknak megfelelően adódnak ki és um, kérődnek-e meg, de nem mi vagyunk az adatok birtokosai. A TFTP-ről ennyit. A Joint Supervisory Body jelentése március közepére várható, hogy megjelenik, és akkor ott ezt részletesen el lehet olvasni, hogy milyen ellenőrzéseket végzünk az Interpol-al közösen. A kiberbűnözésről Nagyon jó kérdés, és egyet értek elnök asszonynal abban, hogy nagyon kiszolgáltatottak vagyunk. Aki számítógép használó, az eleve kiszolgáltatott. Ma ebből kell kiindulni. Otthon ül valaki, megnéz valamit az interneten, és fogalma sincs arról, hogy közben a számítógépét valaki más is használja és adatokat továbbít az ő számítógépén keresztül, akár pénzmosásos vagy gyerekpornográfiával kapcsolatos adatokat. Tehát nem csak egyébként a büntetés, vagy hát a végrehajtó szervek tudják ezt és küzdenek ezzel szemben, ezzel ellen, hanem minden egyes polgárnak küzdenie kell ezzel szemben, és ehhez szükséges a tudatosítás, a tudatfejlesztés mert a számítógép alapvető eszköz. Kérdeztek a szinergiákra vonatkozóan, hogy együttműködünk-el mondjuk a NATO-val, és hogyan érjük el azt, hogy az internettel való visszaélést elkövetők bíróság elé kerüljenek. Azt kell, hogy mondjam, hogy kapacitásépítés folyik, vezető szerepet szeretnénk ebben játszani, de a Cybercrime Center felállításáról szóló döntés még a levegőben lóg, pedig a Europol nagyon szeretne ebben a témában előrelépni egy új központ kialakításával. A második kérdés pedig arra vonatkozott, hogy a Europol maga esetleg ki van-e téve valamilyen fenyegetésnek. Én a Europol Security koordinátora vagyok, a biztonsági koordinátora, tehát nekem kell ezt a kérdést megválaszolni tudni. Mi folyamatosan, és most különösen elkezdtük vizsgálni belső biztonsági rendszereinket, tehát folyamatosan figyelünk arra, hogy a tagállami adatok, amelyek nálunk is forognak, jól védettek legyenek. Most elkezdtünk egy konkrét, intenzív programot, de sajnos százszázalékos biztonság nincs, nem létezik. A kiberkorra ez jellemző. A lehető legnagyobb védettséget, legnagyobb százalékú védettséget próbáljuk elérni nyilván. És ugye mi magunk, akik a kiber bűnözés ellen küzdünk, nyilván nem engedhetjük meg magunknak, hogy magunk is esetleg ilyen támadás áldozatává váljunk. Tehát nagyon komolyan veszük ezt a feladatot. És lekopogom, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy kiszűrtük az esetleges kiskapuk a gyenge pontjainkat, de nem miénk a bölcsek köve. Nagyon ö, szigorúan védjük azonban azokat az adatokat, amelyek az adatbázisainkban megjelennek. Nem válaszoltam még mindenre. A kelet-európai gyermekpornográfiára vonatkozó kérdés még nem válaszolta meg. Tehát ugye feedbacket kért tőlünk Marvai asszony arra vonatkozóan, hogy lecsukunk-e valakit ilyen címen. Nyilván attól függ a dolog, hogy a bűnvádi eljárások milyen fázisban vannak. Végül is mindig a bíró és a bírósági eljárás dönt ebben. Ezek az eljárások nem néhány hetesek, hanem néha több évesek is, amikor a gyermekpornográfiát elkövetőkkel szemben fellépnek a bírák. Nem tudok konkrét választ adni arra, amit ön kérdezett, hogy milyen, ö, mekkora a sikerarány a kelet-európai abuzál gyerekekkel kapcsolatos bűncselekmények feltárásában. Köszönöm szépen! Zies de úr javasolta, és maga a meghívott előadónk is nyílt volt arra, hogy a demokratikus felügyeletet kiterjesszük, ennek örülök. Lépjünk tovább. Hankis asszony beleegyezett abba, hogy a mai utolsó napirendi pontot, amely az övé, az ő dossziéja, holnap reggel tárgyaljuk meg 11 óra környékén. Ez azt jelenti, hogy az 5 és 6-os napi rendi pontokat kell most megvitatnunk. Lebáj úr asszony jelenlétében. A természet a személyek védelme a személyes adatok feldolgozása során, és ezen adatok szabad áramlása, vagyis az általános adatvédelmi rendelet a témánk. De összevonjuk ezt a hatossal, ami az egyének védelme, a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által bűncselekmények megelőzése, nyomodása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett feldolgozása vonatkozásában és az ilyen adatok szabad áramlása. Nem húzzam az időt különösebb bevezetéssel, mindenki tudja, hogy nagyjából miről van szó. Hallgassuk meg inkább Löbályasszonyt, aki az Európai Bizottság jogérvényű főigazgatóságának főigazgatója, és utána majd vitát kezdeményezzünk erről a témáról. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is általánosan bemutatnám eh, az eszközeinket, intézkedéseinket, ugyanis van egy háttér logika gondolkodás amel, amögött, hogy milyen jogi eszközöket szoktunk felhasználni ezeken a területeken. És ne felejtsük el, javasolhatom, azt a kontextust, amelyen belül felmerültek ezek a kérdések jelenleg van egy érvényes joganyag, amely 17 éves, ez egy irányelv, és csak egy százaléka volt 17 évvel ezelőtt használt csak a lakosságnak számítógépet, ez azóta mm, drámaian megnövekedett ez az arány, és ehhez képest hát szomorúan elavult ez az irányelv. A másik kontextus vagy ok, hogy miért beszélünk most erről az irányelvről, az az, hogy az adatvédelem, amikor az Unióban egyáltalán felmerült, mint téma, akkor nagyon sok ponton fragmentáltan jelent meg, és 27 tagállam, vagy hát akkor még kevesebb, mind különböző rendszert alkalmazott. És ezek nagyon bonyolult és egymástól eltérő rendszerek voltak, tehát fragmentált volt a kép európai szinten, és lehet, hogy 17 évvel ezelőtt ennek az irányelvnek volt értelme, de ennyi idő elteltével ezt már éppen ideje volt felülvizsgálni. A fő eleme a Lisszaboni Szírz, vagy a fő mozgató rugó, a 16-os cikke annak különösen volt a mozgató rugója annak, hogy az adatvédelemmel most újra foglalkozhatunk, hiszen ezt alapvető joggá tette a személyes adatok védelmét, EU szerte, és ezért meg kellett vizsgálnunk a kérdést egy új nézőpontból. Tény, hogy az irányelv, ami az irányelvre igaz volt, az igaz volt a büntetés végrehajtás és rendőrségi együttműködésre is, vagyis hogy fragmentált volt. Keret határozat szabályozta a rendszereket, és nagyon sokféle interpretáció lehetségesé vált, és a végrehajtás nagyon eltért az egyik tagállamban a másik tagállamétól. Tehát mindezek ismeretében a bizottság úgy döntött, hogy egy csomagot terjeszt elő, ez elősz, elsősorban egy közlemény formáját öltötte, ez nyilván nem meglepetés senkinek, hiszen már egy évvel a közlemény megjelenése előtt látszott a mozgás, és két új jogi eszközt is javasoltunk, egy rendeletet és egy másik, egy új irányelvet. Nézzük most át, hogy mit próbálunk ezekkel elérni. Mi legalábbis a mi célunk ezekkel. Mi szeretnénk az egyének jogait megerősíteni. Bőven van okunk erre mert amikor a konzultációs eljárást lefolytattuk, és sokat konzultáltunk, minden szereplővel, minden típusú szereplővel leültünk az érintettek lehetséges körével, és nyilván önökkel is már többször folytattunk konzultációt ezekben a témákban. Nos, a célunk az volt, hogy megerősítsük az egyén jogait. Az egyéni jogok megerősítéséhez azonban új típusú jogokat is létre kell hozni, amelyeket korábban elfelejtettünk. És erre nagyon oda kell figyelni. Az egyén legyen ö, a saját adatai, ö, tehát legyen képes az adatait megvédeni mindenféle intrúziótól. Ez a, a szólásszabadsággal azonos erejű alapjog, és de a szólásszabadság ugye egyértelműen megfogalmazódik rendeletben is, ugyanakkor a személyes adatok védelme az nem. Ugye hozzájárulásra van szükség ahhoz, hogy a személyes adatokat bárki felhasználhassa, mégpedig explicit hozzájáruláshoz, ezt hangsúlyozom. Mert tudják önök is, hogy nagyon sok definíciós csúsztatás volt a tekintetben, hogy mi az, hogy hozzájárulás. Az információhoz való a saját személyes adatok sorsáról is tájékoztatni kell az egyént, ugye ha egy cég, egy szervezet kereteiben dolgozik egy egyén, akkor mi az, ami róla megjelenhet a cég szintjén nyilvánosan, és mi az, ami nem, soha. Tehát az egyének jogaiból indultunk ki, de az adatvédelmet megpróbáltuk kezdettől fogva megvizsgálni olyan szempontból is, hogy amikor vállalkozások, cégek új eljárásokat vezetnek be, ugye internetről van szó, akkor megfelelnek-e ezeknek az új elvárásoknak. Tehát by design eleve tervezéskor, amikor létrehoznak egy új típusú megjelenést, vagy adatforgalmat, akkor ott eleve mindig a jövőben figyelembe kell venni az egyének személyes jogainak védelmi kötelezettségét. Ez nyilván költségeket ró a cégekre, a munkáltatókra, és ezért kérjük, illetve hát ki fogjuk kényszeríteni a munkáltatóktól, hogy, hogy a nagy cégek különösen rendelkezzenek külön adatvédelmi szakemberrel, ugye 250 alkalmazott fölött tervezzük ezt bevezetni, és legyen kockázat elemző rendszerük és emberük arra, hogy megvizsgálja, hogy az ott dolgozók adatai milyen körben forognak, foroghatnak. Tehát szeretnénk most keményen végrehajtani azt, amit az egyének jogaival kapcsolatban mindig is gondoltunk. Van itt egy másik fontos eleme is ennek az új rendelettervezetnek, ez pedig az egységes belső piac megerősítése. Ugye 27 különböző rendszer volt, és még van is. Mi azt javasoljuk, hogy egyetlen egységes rendelet, ugye azért rendelet, hogy egységes lehessen, amit át kell majd ültetni a nemzeti jogrendekbe, egységes legyen a védelem Európai Unió szerte. Minden polgárnak pontosan ugyanazok legyenek a jogai ilyen tekintetben. És ez óriási hozamot jelent a gazdaság, a belső piac számára is, mert 2,6 milliárd euró megtakarítást hozhat az az EU szintjén, hogyha egységes a rendszer. Egyablakos ügyintézésben gondolkodunk, egy vállalkozásnak csak egy adatvédelmi hatóság felé kelljen jelentenie. Eddig ugye nem is volt egyértelmű, hogy melyik hatóságnak kellett jelenteni az, amely a tagállamban működik, vagy annak, amelyik egy olyan tagállamban működik, ahol a cégnek telephelye van. Tehát egy ablakos rendszerben, rendszert hoztunk létre, és azt mondjuk, hogy ha egységes úgyis az EU-n belül a rendszer, akkor ez könnyen megvalósítható és mondom, a személyes, az egyéni jogok védelméből indultunk ki, meg akarjuk ezzel is erősíteni, az egységesítéssel, egyszerűsítéssel a belső piac működését. Több százezer jelentés tételi kötelezettség van évente, ezt most eltöröljük, csak konkrét esetekre korlátozzuk. Tehát egyszerűsítjük, de hatékonyabbá is tesszük a rendszert. az adatvédelem területén. Ettől azt várjuk, hogy tehát nem csak egyszerűsödés jön létre, hanem a digitális gazdaságban vetett bizalom is nőni fog. Ezt tudjuk, hogy mennyire fontos Európában, mert a fogyasztók egy részét elriasztja a biztonság hiánya. Van, aki fél csak fölmenni is az internetre, és pláne ott vásárolni, mert részben jogosan tart attól, hogy visszaélnek adataival, és nem tudja, hogy ezeket az adatokat ki és milyen szinten védi. Ha a rendszer mondjuk egy, egy szervezet vagy egy vállalkozás rendszerében hiba adódik, és kiskapú, és szűk keresztmetszet, akkor az ilyen eseteket sokkal gyorsabban, hatékonyabban kell és lehet majd jelenteni. Az adatvédelmi hatóság azonnal rendelkezik majd az információval, és azonnal tudhat lépni is majd. És, és tájékoztathatja majd fölösleges eljárási procedúrák nélkül azt, akinek a, a személyes adatai ö, sérültek. Tehát egységes szabályról beszélünk, egyszerűsítésről, hatékonyságról, de hogyan lehet ezt majd végrehajtani? Az a véleményünk, hogy konzisztens rendszert hoztunk létre, illetve egy konzisztencia mechanizmust hoztunk létre, amely az adatvédelmi hatóságok ö, szerepét aláhúzza. Szeretnénk, hogyha az adatvédelmi hatóságoknak komoly kompetenciái lennének, és, és végrehajtó kompetenciáik, és azonnali bírságolási joggal rendelkeznének. Egyesek ezt túl erősnek gondolják, de ez eretentő erővel bírna. Három percen belül be kell, hogy fejezzem, és be is fogom. Nyilván az adatvédelemről órákon át is lehet beszélni. Tehát a megerősített adatvédelmi hatóságok szoros együttműködése révén elkerülhető lesz a jogértelmezés különbözősége különösen ugye olyan szenáriókban, hogyha új technológiák jelennek meg, például a Google Street View az, ami most borzolja az emberek idegeit. Az ilyen hasonló új technológiák kapcsán gyorsabban tudhatunk reagálni. A rendeletnek pedig az utolsó eleme pedig a nemzetközi transferek a koncepciója a nemzetközi transferekkel is egyszerűsítést szeretnénk elérni. Egységes vállalkozási szabályrendszereket, amelyek könnyen érthetőek, rövidek, és az egyes nagy cégeken belüli egységes adatkezelést. Végül is csak leírjuk azt, amit az utóbbi időkben is már elvártunk – a vállalkozásoktól, de ez most jól definiált kritériumok mentén megfogalmazott lesz. Ennyit tehát a rendeletről, és akkor nagyon-nagyon röviden az a rendőrségi irányelvről is szólnék. Miért akarunk mi egyszerre egy rendeletet is és egy irányelvet is javasolni a, az üzleti adatokkal kapcsolatban? Azért, mert a rendőrségi együttműködés az üzleteli adatok kapcsán egy nagyon kényes kérdés, és itt rugalmasságra is szükség van, nem csak együttműködésre. De nagy lépést tettünk előre olyan értelemben, hogy ha a rendelet elveit tudjuk alkalmazni az irányelvben is, akkor összeér a két dolog. A házi feldolgozás kérdését ugye a kerethatározat és a rendelet sem tartalmazzák sem, majd ezért van szükség egy új irányelvre. Olyan kritériumokra, amelyek a kivételeket is harmonizálják a tagállamok között. Röviden és durván ennyi a dolog lényege. Nyilván hosszabban is mondhatnám, hogy miről van szó. Mindenképpen reformnak hívhatjuk azt, ami történik, amely sok révén sokkal jobban védettek lesznek majd a személyes adatok, az egyéni jogok, és sokkal egyszerűbb lesz a rendszer, és sokkal nagyobb a bizalom a digitális gazdaságba, kereskedelembe vetett bizalom. És a nemzetközi transferek területén is világosabb lesz a kép. Most a tanácssal már elkezdtük az egyeztetést, múlt héten volt az első ülés, és nagyon várjuk az önök véleményét is, különös tekintettel a Libe bizottságéra, és nagy öröm az számunkra, amikor azt látjuk, hogy az USA beli ö, szakemberek, akik ugyanazon területen mozognak, is azt jelzik felénk, hogy az egységes sülő ö, eljárások és szabályok útjára kell lépni, és üdvözlik ezt. Tehát az irány, a kijelölt irány mindenképpen jónak tűnik, Európa is elindult ezen emberi alapjog komoly védelmének irányába. Köszönöm szépen. És azt is megértem, hogy sokkal hosszabban tudott volna beszélni erről a témáról, mert tényleg nagyon fontos, és biztos vagyok abban, hogy lesz még rá lehetősége. Öten kértek szót, beleértve engem is. Van-e még valaki? 6, 7, jó, írjuk le a neveket. És hármasával adnám meg a szót, 3, 3 plusz 4, Álvaro Vos és Albrecht úr. And please, colleagues, try to, to... Álvaro úr kap először szót, két perc maximum. President, I, I'm not sure if I can... Köszönöm. Elnök azt, hogy nem biztos, hogy sikerülni fog, de megpróbálom. Köszönöm főigazgató asszony, hogy eljött hozzánk, és köszönöm azt a hatalmas mennyiségű munkát is, ami nyilvánvalóan megbújik eh, a rendelet és az irányelv eh, mögött is, eh, mert hát ugye ott van a 95 per 46-os, amely szintén nagy munkával járt, és aztán 15 évig életképes volt, de hát nyilván felül kell vizsgálni. A javaslat érdekes és nagyon fontos, érdeklődnek is a kollégák a téma iránt. Én azt gondolom, hogy ennek a parlamenti ciklusnak ez lesz az egyik legfontosabb rendelete, mert ez egy olyan rendelet, amely mindenkire kihat. Ebben a teremben, a termen kívül, ebben az országban, máshol 500 millió európait közvetlenül érint ez a jogszabály. Fontosabb ennél az, hogy egy olyan rendeletünk legyen, amely a céljainak megfelel. Négy eh, kritériumot lehetne E, megvizsgálni a logikája a rendeletnek, illetve a valósághoz való viszonya, egy-kettő, e, aztán a hiányosságok, e, illetve a viszonya a már létező jogszabályokhoz, tehát ezt a négy dolgot lehetne megvizsgálni. Ami a belső logikáját illeti a rendeletnek, a preambulum bekezdésben van egy sor olyan dolog, olyan koncepció, amely ténylegesen a cikkek között nem található meg, és például van utalás az e-privacy irányelvre is, amely aztán nincs lekövetve, illetve a személyes adatok definíciójáról szólva bevallja maga a szöveg is, hogy van egy szürke zóna, amelyhez nem mer hozzá nyúlni. Tehát itt vannak, vannak problémák. A a másik, amire nagyon oda kell figyelnünk, hogy ez ne egy Facebook vagy Google irányelv legyen. Ugyanakkor a kórházaktól kezdve az ügyvédeken át az adószámlákig mindenre igaz lesz ez az irányelv. Tudjuk, hogy a cégek 95%-a KKV, és ezek 60%-a kevesebb, mint 250 munkavállalót foglalkoztat. Beszélhetnék még a bürokráciáról, a delegált aktusokról. Eh, kérem, figyelmeztet az elnök asszony, hogy fegyezze be. Eh, nos, valóban eh, nem fogadható el egy olyan rendelet, amelynek 80% a delegált aktussal megváltoztatható, tehát nem gondolhatják ezt komolyan, hogy ilyen átmehet. Tehát nagyon sok mindent kell még ezzel az anyaggal, sajnos letelt az ideje, mondja az elnök asszony, tehát nagyon fontos ez a jogszabály, és remélhetőleg az Európai Bizottsággal együtt tudunk működni. Fossz úr kap szót. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und ähm, auch die Wir wissen, dass die Köszönöm a magyarázatokat. 95 óta ez szolgált alapul valóban, és egyes pontjait sokszor kritizálták már jogosan. A rendelet és az irányelv tervezet megfelel az egyes területek felosztás, optimális felosztás igényének, és az alapvető előrelépés az, hogy egyáltalán itt tartunk, illetve az, hogy a tavaly nyári saját kezdeményezésű jelentésünket figyelembe vette a bizottság a teljes harmonizációról, a jogbiztonságról, amely mind a személyek, mind a vállalkozások számára fontos, és hogy tisztázta a bizottság azt, hogy az egyén jogainak megerősítése a fő motiváció, illetve a végrehajtásról is rendelkezik. Köszönöm, hogy ö, nyári jelentésünk gondolatait, tehát beépítették a szövegbe. Ugyanakkor nem kerülhetem meg, hogy majd esetleg később ezek pontokat a szövegben, de főleg itt a delegált jogi aktusokkal van bajom, de erről majd később beszéljünk. De ezt előre is jelzem. Alexander is elmondta egyébként, hogy egyes kérdések kapcsán szerintünk nem biztos, hogy ez jól fog működni. A breach notification eljárásában például a jogsértés bejelentésének tekintetében, a felügyelet tekintetében, illetve a cloud computing területén lehet, hogy lesznek még gondok. De ez majd idővel eljön, hogy erről is vitázunk, most egyelőre üdvözlöm azt, hogy eljutottunk ideig. Um, Mr. Albert, just briefly, is it okay with you? Albrecht úr, röviden kérdezem, nagyon általánosak a kérdések, kérdezem a főigazgató asszonyt. Jó lenne, beleegyezik-e abba, hogy mindent meghallgatjuk, és aztán kap ön szót, Albrecht úr? Köszönöm szépen Lebály asszonynak is. És én is csatlakozni tudok azokhoz, akik üdvözlik ezt az első javaslatot. Ez egy jó kiinduló alap, és fontos az, hogy az Európai Parlament és a tanács most jó irányban közösen lép tovább. Meglátjuk persze, hogy mi jön ki ebből a rendelettervezetből, amelyel részletesen is kell majd még vitát folytatnunk. Itt, ahogy a kolléga úr is elmondta, az, ami foglalkoztat minket, hogy ami majd a rendeletbe bekerül, az mi lesz. Mert a szabályozási környezet megalkotásakor nagyon pontosan meg kell fogalmazni, hogy melyek azok a területekre, amelyekre ez vonatkozik, és melyek nem. Egyes definíciókat is pontosítani kell, és a delegált jogi aktusok területén is van mit még eldöntenünk, hogy hol, mikor jó a javaslat, vagy egy kicsit pontatlanul megfogalmazott, és mi az, amit elő vagy később kell megvalósítani, melyek azok a részletes szabályok, amelyeket majd a tagállamoknak kell megalkotniuk. Erről valóban még lesz mit vitatkoznunk, de én is azt mondom, mint az előttem szóló, hogy az, hogy közös, harmonizált alapon állunk, az nagyszerű dolog, és ezt véleményem szerint az Európai Parlament is majd támogatni fogja, hiszen mi kezdeményeztük ezt. A részletekről, a technikai részletekről pedig majd a jövőben egyeztetünk. Ezek inkább pontosítási igények, de nem elvi különbségek közöttünk, és gondolom, hogy a jövőben is jó lesz az együttműködés az előadó, az árnyék előadók, a tanács és a bizottság között. Thank you, Mrs. Lutford. Thanks very much. Uh, Köszönöm. Köszönöm főigazgató asszony az előadását. Az én kérdésem a kulcsrendelkezésekre vonatkozik, a pozitív beleegyezés, illetve az elfelejtődéshez való jog. Na most tudjuk, hogy sokat sokunkhoz fordultak vállalkozók és egyéb személyek is, és nem tudom, hogy az egyensúlyt eltaláltuk-e tehát, hogy egyszerre legyen gyakorlatilag megvalósítható, praktikus rendeletünk, illetve a irányelvünk, amely aztán a digitális gazdaságban a munkahelyek teremtéséhez is hozzájárulhat. A telemarketing cégek felém is kifejezték aggodalmukat, hogy túlságosan bürokratikus lesz a rendszer, és nem biztos, hogy hatékony. Én én természetesen híve vagyok a magánélethez való jogvédelmének, de azt is szeretnénk, eh, hogyha az adatainkat eh, online shopping célból például tárolhassák, eh, szállítási címet, számlázási címet, stb. És hogyha mindezt engedéllyel lehet transferálni, akkor mik a garanciák arra, hogy legitimen adatokat szerző cégek milyen feltételek mellett tárolhatják, tarthatják meg ezeket a, az adatokat. Bizonyára lesznek útmutatások majd azzal kapcsolatban, hogy az opt-out rendszer hogyan fog működni, az adatvédelmi hatóságok nyilván kibocsátanak majd útmutatásokat. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság erről sokat gondolkozott, és biztos vagyok abban is, hogy nagy lobbizás lesz még itt. Az én aggodalmam az, hogy ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel. Tehát a digitális gazdaságot elő kell mozdítani. A kukikat én sem szeretem magánszemélyként, de egyébként a kukik az életünket könnyebbé tehetik bizonyos szempontból. Verzsá asszony. Verzsa. asszony. Merci, euh, Madame la Présidente. Köszönöm, euh, elnök asszony. Mint ahogy euh, a főigazgató asszony is mondta, a digitális környezet nagyon sokat fejlődött az előző jogalkotási munkánk óta, és nyilván ehhez igazítanunk kell a valóságot. Vannak kérdéseink bár válaszolt részben erre a kérdésre, de nekem nem volt kielégítő ez a válasz, legalábbis jelenleg, amikor ön azt mondja, hogy finomságra van szükségünk. Nos, az irányelv lehetőséget biztosít arra, hogy a tagállamok befolyásolhassák az átvételét, és tudjuk azt is, hogy szeretnék eh, a lehető legkevésbé aránytalan módon átvenni ezeket a rendelkezéseket. Milyen eh, garanciái lesznek milyen módon fogjuk elkerülni azt, hogy kisikoljon ez az átvételi folyamat, milyen garanciák léteznek. Magyarország szomorú példája megmutatta, hogy vannak szabályok, és aztán azok alkalmazása egy más kérdés. Milyen munkája lesz azoknak a most felálló szervezeteknek, amelyek, amelyek például helyettesíteni fogja a 29-es cikk szerinti e, bizottságot, e, és e, a jogi státusza is világosabb lesz. A második elem, a második dolog, beszéltek itt a vállalkozásokról, és ön azt mondta, hogy nagy könnyítéseket fognak élvezni, mert nem kell előzetes bejelentéseket tenni, és igazándiból csak a súlyos jogsértések esetén kell számolniuk fellépéssel, ha jól értettem. De hát mindez alapvetően attól függ, hogy megfelelő információt kapnak-e a polgárok, különösen a legsérülékenyebb népességi csoportokra. Hogyan fogják őket megvédeni? Két konkrétabb kérdésem van, és megpróbálom gyorsan őket. Madame Verzsa, mindenki két percet kapott, kérem, hogy ön is próbálja befejezni. Igen, tényleg megpróbálom akkor befejezni nagyon gyorsan a 29-es cikke az irányelvnek azt mondja, hogy a korábbi irányelvet, irányelv nem változik, nem tudom, hogy ez hogyan valósul meg. A 69-es cikk pedig nemzetközi módosításokat ír elő. Na most ez hogy viszonyul az amerikai PNR kérdéshez? Romero López úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném kihangsúlyozni annak szükségességét, hogy mivel a világ változott, és a számítógépek felforgatták az egész világunkat, ugyanakkor az is igaz, hogy az új technológiák segítenek az igazságszolgáltatás és a rendőrség munkájában. Pontosan az a megállapodás, amiről éppen vitatkozunk, az is erről szól az utas nyilvántartási adatokról ha az irányelv 9-es és 10-es cikke az adatkezelési elvek megsértését valósítja meg, és egyes személyes adatok nyilvánosságra hozásához vezet, nos ez eléggé általános megfogalmazás. Egyetértenek azzal, hogyha aláírnánk ezt, akkor ez megsérteni az adatkezelési elveket? Hiszen most itt a gombhoz keressük a kabátot, először aláírjuk a, a megállapodást, és utána készítjük el az adatvédelmi irányelvet. Ezt fordítva kellene csinálni. Ez egy aggasztó téma, ugyanis csak a kettes cikk mondja azt, hogy mi esik kívül a hatáskörén, tehát a nemzetbiztonság az kívül esik. De a nemzetközi ügyek azok nem a nemzetbiztonság ügyébe tartoznak, terrorizmusról, határon átnyúló bűnökről van szó. De ezt az irányelvet akkor meg fogjuk sérteni. Ez egy meglehetősége, meglehetősen alapos kétség, ami bennem most felmerült. Meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. Minden esetre köszönöm a bizottság erőfeszítéseit, ugyanis ez a munka, amit elvégeztek a rendelete és az irányelvvel kapcsolatban, ez mind nagyon fontos, és nagy mértékben meg fogja változtatni a jelenlegi folyamatokat. Csak egy dolgot szeretnék kérdezni a szankciókkal kapcsolatban. Az én országomban ez a szankció nem lenne elég, ugyanis vannak olyan vállalatok, amelyek ennek a szakértői adatokat gyűjtenek, és elfogadják, hogyha kirónak rájuk egy szankciót, mert ők ennél sokkal több pénzt keresnek a tevékenységükkel. De lehet ezt módosítani, lehet még dolgozni rajta. Javasolnám is, hogy dolgozzunk rajta tovább. Köszönöm. De még valaki, aki szeretne ezt hozzászólni, nem? Jól van. Akkor magamnak is elindítom az órát, mert én fogom feltenni az utolsó kérdést. Nos, engem csalódással tölt el eh, az, hogy két különböző eh, jogszabályról beszélünk itt, és ezek közül az irányelv az sokkal alacsonyabb védelmi standardokat határoz meg, mint a rendelet, és eh, a nyilvános vitában pedig leginkább a rendeletről volt szó, nem pedig az irányelvről, ott abban van a nagy kockázat. És az én kérdésem az, hogy hogyan próbál az Európai Bizottság próbálja megoldani azt a problémát, hogy kialakul egy adatbázis, amelyet rendészeti cégek, rendészeti okokból, illetve rendészeti célokra felhasználnak, akkor mi, mi lesz érvényes az irányelv vagy a rendelet? Ha pedig az irányelvet olvassuk, akkor látjuk, hogy már a célok eltérőek, mert egyrészt az, a, a szabad adatáramlást is akarja biztosítani, másrészt pedig a személyes szabadságot, illetve a magánélethez élethez való jogot. Na most, ha valaki bírósághoz fordul, akkor, akkor a bíró mi alapján dönt? A 16-os cikk, mint jogalap, egyértelműen az alapvető jogok védelme irányába mutat. Aztán ehhez képest aggaszt az, hogy nem látok distinkciót az egyéni adhok esetek, illetve a masszív rendészeti adat felhasználás között. Aztán ott van a kérdés, hogy bírói közbeavatkozás nélkül harmadik országnak lehet adatokat adatokat továbbítani, tehát bírói ellenőrzés nélkül, mégpedig úgy, hogy a jogsegéről szóló rendeletektől eltekintünk, illetve azokat ignoráljuk. Ön beszélt ennek a jogszabálynak a globális dimenziójáról is, és említette, hogy ezzel a rendelet megfelelően foglalkozik, de engem ez nem hat meg, mert úgy tűnik, hogy a, még a létező adatvédelmi szabályokat sem sikerül betartatni harmadik országokkal szemben. Megadom a szót önnek, főigazgató asszony. Nos, tényleg sok kérdést kaptam, és akkor megpróbálok egyenként válaszolni ezekre. Először is, ami a delegált aktusokat illeti, önök közül néhányan aggodalmukat fejezték ki, amiatt, hogy az Európai Bizottság adott esetben, ahogy az őjük mondta, 85%-ban megváltoztatja a rendeletet delegált aktusokkal. Nos, ezt tisztáznám. A delegált aktus magától értetődően nem tud megváltoztatni egy rendeletet, csak értelmezni tudja a rendeletet legfeljebb, és eh, ráadásul ez nem is úgy működik, hogy az Európai Bizottság felébred egy nap, és azt mondja, hogy megváltoztatom ezt a rendeletet, hanem be kell tartani bizonyos folyamatokat, a bizottság elé kell vinni a kérdést, parlament elé kell vinni a kérdést, tehát van egy intézményes kerete egy jogszabály megváltoztatásának. Egyébként nem csak ön volt az egyetlen, aki aggódott emiatt, de egyértelmű, és megnyugtatólag mondom, hogy az Európai Bizottság nem fog csak úgy megváltoztatni alapvetően egy egy jogszabályt, mert erre nincs is lehetősége. E, bürokrácia, KKV-k e, valóban, ahogy mondtam, a bürokráciát kívántuk csökkenteni a KKV körében. Ez azért van, mert e, a KKV-k tekintetében nem szoktak felmerülni komoly adatvédelmi aggályok, ha egy kis vállalatnak az, az alkalmazottakról van egy adatbázisa, akkor ezt nem kell bejelentenie, nem kell adatvédelmi biztos, illetve hivatalnokot kinevezni ennek az adatbázisnak a kezelésére. Tehát a KKV-kra vonatkozó szabályokról azt mondanám, hogy nem lettek ők kivéve a hatája alól a rendeletnek, illetve az irányelvnek, hanem csak a terheket csökkentettük, az administratív terheket. Nos, a jog ahhoz, hogy elfelejtsenek bennünket, illetve a beleegyezés joga és a, az egyensúly a kettő között. Azt gondolom, hogy, hogy szerintem mi eltaláltuk a megfelelő egyensúlyi állapotot. A beleegyezés az az egyik lehetősége csak a jogszerű adatkezelésnek, ez a hatos cikkben van. Látják, hogy szerződésen is alapulhat az adatfeldolgozás, közérdeken alapulhat az adatfeldolgozás, vagy az adatfeldolgozónak a legitim érdeke is indokolhatja az adatfeldolgozást. Tehát eh, amikor valaki azt mondja, hogy a beleegyezés lesz az adatfeldolgozás eh, legfontosabb oka, akkor ez nem igaz. Hat jogalapja lesz annak, hogy valaki jogszerűen adatokat dolgozzon fel. Amikor azonban a beleegyezést előírjuk, vagy előírják, mert más jogalap nem működik, akkor valóban a beleegyezés a jogalapja az adatfeldolgozásnak, és az egy konkrét kifejezett egy beleegyezés kell, hogy legyen, tehát az adott személynek kifejezetten hozzá kell járulni az adatkezeléshez. Lehet, hogy egy kockát kell kipipálnia az internetes lapon, vagy valamilyen más aktív formában. A, a tartózkodás az nem jelent beleegyezést, de a beleegyezés nem az egyetlen jogalapja a fel dolgozásnak, az adatfeldolgozásnak, az adattörlés, illetve az elfelejtődéshez való jog Nos, e, itt nem arról van szó, hogy azt gondoljuk, hogy a történelmet újra lehetne írni. E, nyilvánvalóan, hogy nem lehet újra tervezni ezt. E, nem arról van tehát szó, hogy megváltoztassuk alapvetően a szabályokat. Az újságírók jogosultságai, a kifejezés szólásszabadság, ezek mind alapvető eh, jogok, és természetesen az adatvédelemhez fűződő jogok is alapvető jognak minősülnek mi úgy gondoljuk, hogy mindez nagyon világosan kifejezésre kerül a jogszabályban. Akkor most franciául folytatom, mert Verzser asszonynak szeretnék válaszolni, hogy miért irányelvről van szó. Nos, azért, ahogy már magyaráztam, mert egy olyan ágazatról, egy olyan szektorról van szó, amely érzékenyebb, mint a többi. E, de az államok azt tesznek-e, amit akarnak? Nem, nem azt tesznek, amit akarnak, több okból sem. Egyrészt, e, mert az elvek, amelyek az irányelvben szerepelnek, azok ugyanazok az elvek, amelyek a rendeletben is szerepelnek. E, és ez most egy első ilyen helyzet, első ilyen adottság. Például az adatvédelem elve, az irányelv keretében eh, szerepel, és ez nem csak a határon átnyúló eh, adatátvitelre vonatkozik, hanem eh, a belső feldolgozásra is, ami korábban nem létezett. Tehát az, hogy egy irányelv van, az nem azt jelenti, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Az irányelv az azt jelenti, hogy az Európai Bizottság magának adja azokat a jogokat, hogy fellépjen azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek nem tartják be ezeket az elveket. Ez egy előrelépés egy kerethatározathoz képest. Ön feltette azt a kérdést is, hogy a kiszolgáltatott népcsoportokkal szemben hogyan tudunk védelmet biztosítani, tehát nekik hogyan tudunk védelmet biztosítani. E, itt e, konkrétan például a gyerekekre lehet gondolni, és itt e, ezzel kapcsolatban van egy rendelet, van egy cikk az irányelvben, amely a szülők beleegyezését kötelezővé teszi. Tehát őket külön védelemben részesítjük. Ami a nemzetközi megállapodásokat illeti, a nemzetközi megállapítások, eh, nos, ez elég egyszerű, de szerintem nem szabad ilyet mondanom. Eh, nos, eh, ez a rendelet és ez az irányelv hatályba lép. Nyilvánvaló, hogy a konkrét megállapodások, és például a PNR megállapodás, amely adatvédelmi rendelkezéseket is tartalmaz, nyilván figyelembe kell, hogy vegye e, ezeket az adatvédelmi előírásokat. Tehát e, ez szerintem magától értetődő. Azt is mondjuk, hogy e, nem kérdőjelezzük meg a már hatályos megállapodásokat, nem legalábbis nem azonnal kérdőjelezzük meg ezeket, mert először is meg fogjuk vizsgálni, hogy ezek a létező megállapodások ellentmondásban vannak-e azokkal a szabályokkal, amelyeket most fogadunk el, vagy a jövőben fogunk elfogadni például adatvédelmi területen föltette a kérdést a szankciókkal kapcsolatban is, és a szankciókkal kapcsolatban az eddigi reakciók Eh, azok eh, alapvetően arról szóltak, hogy túl messzire megyünk a szankciókban, míg önök azt mondták itt, hogy nem megyünk elég messzire. Van egy figyelmeztetés természetesen, aki nem eh, tartja be ezeket a szabályokat, akkor kap egy figyelmeztetést, és aztán jönnek a tényleges szankciók, különböző erejű szankciók, de akár egy millió eurós pénzügyi bírság is, amely nem elhanyagolható, a nem elhanyagolható összeg egy cég forgalmához képest. Szerintem e, minden cég kétszer meggondolja, hogy kockáztat-e ilyen szankciót, és hoz-e olyan intézkedést, amely ilyen szankciókat vonhat e, maga után. Tehát ez nem egy elhanyagolható szankció és aztán vissza fordulok önhöz, elnök asszony, öntől kapom a legnehezebb kérdéseket rendszerint. Ön azt mondja, hogy csalódott, mert nem rendezzük a harmadik országba való adat továbbítás kérdését. És valóban ez nem szerepel a jogalkotási szövegben, de tisztázzuk ezt a pontot. A 90-es preambulum bekezdésben, amit el kellene olvasni, eh, mégpedig együtt kell olvasni a 44-es cikk 7-es pontjával, és akkor azt fogjuk látni, hogy eh, ha egy cég rendőri felkérést kap adat továbbításra, akkor az automatikusan nem alkalmazható ez a felkérés, nem teljesítendő Európában. Az MLA, amely akár bilaterálisan akár európai szinten létezik, ez egyfajta védelmet biztosít. De ez is egy olyan kérdés, amelyet, amelyről a megbeszéléseket folytatnunk kell az amerikai partnereinkkel, azért, hogy egy cég se kerülhessen abba a nehény helyzetbe, hogy egy harmadik ország jogszabályával szembesülve valamelyik európai tagállam jogszabályát kell, hogy megsértse. De mindenképpen ez egy bonyolult kérdés, és nehéz megoldani. Ennyit akartam mondani, és biztos vagyok abban, hogy lesz még lehetőségünk erről beszélni. a tanácsban mindent megteszünk annak érdekében, hogy jó tempóban haladjunk előre. A tanács ugyanis szintén azt szeretné, hogyha gyorsan haladnánk a parlamenttel is. Köszönöm. Köszönjük szépen, remélem, hogy a következő hónapokban további eszmecserékre lesz lehetőség és azt is reméljük, hogy gyorsan és simán fog haladni a folyamat. Köszönjük szépen! Elérkeztünk a napirend utolsó pontjához. Az utas nyilvántartási adatok felhasználása az EU-n belül, és azonnal meg is adom a szót az előadónak, Timothy Kirkhope-nak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha időben akarunk végezni, akkor nem gondolom, hogy elég időnk van ahhoz, hogy a súlyához mérten tárgyaljuk ezt az ügyet, de megpróbálom megtenni, ami tőlem telik, hogy ha nincs is rá elég időnk, azért mégiscsak megszólaljanak az árnyék előadók, és hozzátegyék a magukét ehhez a dokumentumhoz. Elnök asszony, nagyon nagy itt a zaj, ha esetleg meg tudná kérni a távozókat, hogy csendben tegyék. Elnök, megkérek mindenkit, hogy aki távozik, az csendben tegye, és ne beszélgessen, amíg a teremben van, vagy ha szeretne beszélgetni, akkor azt az ajtón kívül tegye. Örömömre szolgál, hogy a rendelkezésünkre álló rövid időben azért mégiscsak meg tudjuk vitatni ezt a kérdést. Remélem, hogy mindenki megnézte már a szöveget, vagyis azt a két szöveget, amiről itt szó van. Az első a bizottság javaslata, a második pedig az az én jelentésem, ami természetesen reagál a bizottság szövegére. Meglátják majd, hogy vannak bizonyos eltérések. A PNR-ről ma már hosszasan vitatkoztunk, tehát remélem, hogy nem fogom túl sokat ismételni a már elhangzottakat, de remélem, hogy az általam benyújtott szöveg foglalkozik a főbb aggályokkal, amelyeket a képviselők és a parlament más képviselői is kifejeztek a kezdeti állásfoglalásokban. Jelentésem írása során széleskörű konzultációt folytattam a fogyasztókkal, a légitársaságokkal, a hatóságokkal, kormányokkal, és természetesen, ahogy korábban is mondtam, az árnyék előadókkal és más érdeklődő parlamenti képviselőkkel is. Számos tájékoztató ülést tartottunk a PNR adatok általános kérdéséről, ami természetesen egy problémás része ennek a javaslatnak. Szeretném gyorsan körvonalazni a főbb kérdéseket, úgy, ahogy én látom azokat, és hogy milyen kérdéseket kell megfontolnunk. Először is az a kérdés, hogy ez vajon egy EU-n belüli probléma-e. Az én véleményem az, hogy én egyértelműen szükségesnek látom, és hozzáadott értéket tulajdonítanék egy olyan rendszernek, amely a harmadik országokból az EU-ba érkező, de az EU-n belüli járatok adatait is rögzíteni. Több millió járat utazik el Európán keresztül, és ezek természetesen kapcsolódnak EU-n kívüli járatokhoz is. Ez tehát egy fontos kérdés, hiszen jelentős bűnözők és terroristák is használhatják ezeket a járatokat, utazhatnak Európán belül, és bűnöket követhetnek el. A terroristák és a súlyos bűnözők természetesen nem a legegyszerűbb módokat keresik, nem úgy viselkednek, mint mindenki más. A lehető legnehezebben követhető útvonalat választják, és igen gyakran több száz útvonal vezet Európából a világszerte kitűzött célpontokra azzal, hogy nem monitorozzuk az EU belüli járatokat, azzal lehetőséget biztosítunk a terroristáknak és a bűnözőknek, hogy amikor előkészítik a cselekményeiket, akkor átjussanak a biztonsági hálón. És ez már önmagában is elég súlyos probléma. Másodszor is az adatvédelemről és az alapjogokról szerettem volna beszélni. A tapasztalatok fényében, amelyet a más PNR megállapodások során szereztünk, és ezt már a legelején egyértelművé tettem, hogy ez a konkrét PNR megállapodás nem sorolható a többi hasonló megállapodás közé, ugyanis itt egy különleges helyzet találunk szemben. Itt nem egy harmadik országgal kell tárgyalnunk, nem az Európai Unión kívüli tárgyalópartnerünk van, hanem az Európai Unió számára készítünk egy megállapodást. Egész szövegemben folyamatosan utalást tettem az alapjogi kartára, különösen a 8-as és 21-es cikkekre. A szöveg legnagyobb módosításai, amelyeket javasoltam, az adatvédelemhez és az utazók jogaihoz kapcsolódnak. A jelentés kimondja, hogy az utasoknak hozzá kell férniük a róluk szóló adatokhoz, joguk előtt legyen a kártérítéshez, a jogorvoslathoz, saját adataik módosításához. A tagállamoknak az adatokat rosszindulatúan használó személyek ellen fel kell, hogy tudjanak lépni. Megtilthatják nekik a hozzáférést, felfüggeszthetik a működésüket, és ha ez esedékes, akkor fel is menthetik őket. A PNR adatokat a fennálló törvényeknek megfelelően kell kezelni, és mindazok, akik elemzik ezeket az adatokat, azokat szigorú képzésnek kell alávetni. Biztonsági szempontból ellenőrizni kell őket, és korlátozni kell a profiukat abban a tekintetben, hogy kik ők, és mire láthatnak rá, illetve mire nem megfelelő nemzeti felügyelő hatóságokat kell kinevezni, és ezeket is alá kell vetni független értékelésnek. Az értékelési időszak a javaslat szerint 5 év lenne. Az adatok kimaszkolását is szeretnék bevezetni, amit később a vita során majd jobban is megvilágítok. Fontos különbség van az eddigiekhez képest. Aztán az adatmegőrzési időszakot illetően – ami az adatok megőrzését illeti, a PNR adatok, melyeket a légi szolgáltatók nyújtanak át az utasinformációs rendszernek, egy 30 napos rendszerbe kell betáplálni. Az első tagállam, ahol az a járat leszállt, vagy ahonnan elindult, 30 napig őrizheti meg ezeket az adatokat. Ezután egy további öt éves időszakban lehet megőrizni az adatokat. Ez egy kellően arányos időszak, ezt a parlament korábbi megállapodásaiban már jóvá hagyta, és remélem, hogy ebben is sikerül majd megegyezni. A rendszer felügyeletét illetően, amire már korábban is utaltam, a bizottság és a parlament is, illet, a tagállamok és az igazságszolgáltatás szintén szerephez fog jutni, és jó kommunikációra van szükség ezek között, a szereplők között, annak érdekében, hogy a rendszer sikeres legyen. A rendszer potenciális hibáival kapcsolatban nem szeretnék titkolozni, és igen, fontos az arról való diskurzus, hogy hogyan lehetne fejleszteni és az irányelvel összhangba hozni ezt a rendszert. Remélem, hogy a bizottság, mint a szerződések őre képes technikai szempontból értékelni ezt a rendszert, és megvizsgálni, hogy az európai törvényeket mindenféle kontextusban megfelelően alkalmazták-e. Ami pedig az Európai Parlamentet illeti, igen fontos, hogy a polgárjogok és szabadságjogok érvényesülését ellenőrizzék megfelelően képzett embereket kell munkába állítani ebben a rendszerben, akik tájékoztatni fogják majd a parlamentet arról, hogy hogyan működik ez az európai rendszer. Ez a létrehozandó rendszernek is javára válik majd. Ahogy a jelentésből is láthatják, egy több rétegű rendszerről van szó. A cselekvéseket folyamatosan bevezetik a rendszerbe, megvizsgálják, ellenőrzik. Ami pedig a költségeket illeti. A tagállamok igazságszolgáltatásra költött, illetve katonai kiadásaival foglalkozunk. A tagállamok és a polgárok biztonsága érdekében ez egy észszerű mértékű kiadás. Azt javasoljuk, hogy az utas nyilvántartási rendszer legfeljebb három éven belül működőképes legyen, így a tagállamok mind technológiai, mind pedig gazdasági szempontból megfelelően megtervezhetik azokat. Hosszú konzultációt folytatunk a fogyasztók képviselőivel és a légitársaságokkal. Természetesen az utasok érdekeit kell leginkább figyelembe venni a döntéseink során. figyelnünk kell arra, hogy jegyenként ne kerüljön néhány centnél többe ez a rendszer, 10-18 cent lehet ez az összeg. Ez a súlyos bűnözők és terroristák elfogása révén alacsony költség cserébe az utasok biztonságáért. Ami pedig az utazások költségét illeti például a parkolási költségek és a podgyászköltségeknek, és ezekhez képest ez az összeg eltörpül, és ez könnyen igazolható az utasok számára is. Most pedig az arányosságról. Ezt korábban már megvitattuk, és nem is kérdés, hogy az ilyen témákkal kapcsolatban ezeket mindig meg kell vitatni. Már régóta azt gondolom, hogy ez az irányelv szükséges. És azt gondolom, hogy értékes eszköz a kezünkben a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelemben. Ez lehetőséget ad a tagállamoknak, hogy jobban együttműködjenek, adatokat, információkat cseréljenek egymással egy olyan keretben, ami egyértelmű jogi környezetet biztosít, és mind az utasok, mind pedig a légitársaságok számára előnyös. Ami ezt a sok rétegű adatvédelmi rendszert illeti, ez egy lehetőség Európa számára, hogy egy koordinált rendszert hozzon létre. Koordinált szabályokkal és felügyelettel. A PNR adatok olyan információt jelentenek, amelyeket továbbítunk a harmadik országbeli szövetségeségnek, legalábbis reményeim szerint ezt fogjuk tenni bizonyos körülmények között. De ha ezt egyetlen harmadik országgal sem tudjuk megvalósítani, akkor csak abban reménykedhetünk, hogy eléggé megbízunk egymásban ahhoz, hogy legalább az EU-n belül megtegyük ezt. Ez egy európai kezdeményezés, ez egy lehetőség arra, hogy az európai értékek szellemiségében tartassuk be a törvényeinket, végül pedig ezzel védhetjük meg az európai polgárainkat. Ezt valamennyiünknek támogatnunk kell. Ennyit az én bevezetőmről. Elnök asszony, nem fogok minden módosító indítványon végig menni, hiszen ez önök előtt van, de örömmel hallom az önök észrevételeit, később pedig, hogyha szeretném megköszönni a munkát az árnyék előadóknak, akik rendkívül konstruktív módon együttműködtek velem. Meglehetősen kevesen vagyunk itt, és reagálni fogok majd mindenkinek a konkrét felvetésére. Köszönjük szépen, eddig hárman kértek szót, és a bizottság tehát összesen négyen. Ötöt látok most összesen. Először megadom a szót a képviselőknek, utána pedig a bizottság és a tanács válaszolhat majd a, a kérdésekre. Először is Fosz úr, megkérek mindenkit, hogy ha lehet, akkor másfél percnél tovább ne beszéljenek. Köszönöm. Először is köszönöm az előadónak a gyors munkát és az előkészítést, illetve a koordinációt, amely ezzel járt. Alapvetően, ha van PNR, akkor legyen egységes, és ezért a javaslattal egyetértek. Nekem hét felvetésem, alapvető kérdésem van, kettő negatív, öt pozitív. Úgy tűnik, hogy a két negatívhoz nem nyerek többséget, a, a hatály, foglalkoztatott volna, a bizottsági javaslat, eredeti javaslat jobb lett volna, ha megmarad. A Schengeni térségben az kéne, hogy legyen az alaphelyzet, hogy biztonságos a térség, és az adat elemzés nem kap annyira kiemelt szerepet a repülés során, mint most, de jó, ezzel majd élnem kell. Ami a a szabad mozgást illeti, az ugye a Schengeni térségen belül nem lehet senkinek sem megtiltani a mozgást. Ezzel kapcsolatban volt még gondom. Ha észszerűen járnánk el, akkor az lenne a következtetésünk, hogy a leghatékonyabb, legolcsóbb megoldást, vagyis egy központi PNR helyet jelölünk meg. De igen, látom, látom, hogy be kéne fejeznem. Ez szerintem sikeresen megoldja a tárolási idő, a kockázatelemzés, az adattranszfer, az adattovábbításra vonatkozó új szabályok, és az érzékeny adatok védelme. Elnézést, én nem tudtam elmondani, amit akar. Köszönjük szépen, én csak a tolmácsokat sajnálom. Albrecht úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is Kirkhope úrnak az együttműködést, a jelentés bemutatását. Jó volt az együttműködés valóban, miközben persze meglehetősen különböző véleményen vagyunk a tekintetben, hogy egy ilyen intézkedésnek a hatája mennyi legyen, mekkora legyen. Két dolog, dolgot emelnék ki, a költségek kérdését, ezt már többször említettük, mi sokkal magasabbra tennénk a határt, mint ahogy azt javasolják. A légitársaságoknak nagyon drága dolog ez, mert az információ mennyiség egy ilyen rendszerben, amit a jelentés tervezett céloz, és ezeknek az adatoknak az átvitelét, illetően nagyon nagy, nagyon nagy teher hárul a légitársaságokra, és a másik felvetése pedig ezzel összefüggő, nem minden Európai Uniós vagy harmadik ország beli járat ott kéne bevenni a hatályba, mert pont ezáltal erősíthetnénk meg a szöveget, és az adatvédelmi témában pedig továbbra is kritikus vagyok. Ugye ma már vitattuk, megvitattuk az USA-val kötendő utasarat cserét, és itt ugyanebben a szövegben ezt is kéne domborítani. Köszönjük szépen, Latford asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is felkeltett az érdeklődésemet, amit Timothy mondott, hogy különbség van arról, hogy a között, hogy névtelenítik, vagy maszkolják az adatokat. Ez a 22-es módosítóban van. Tehát ez érdekelne az EU és az Egyesült Államok közötti megállapodás szempontjából is, ugyanis be kell, hogy valljam, hogy én nem tudom, mi a különbség a névtelenítés, a személytelenítés és a maszkolás között. És ennek kapcsán elgondolkodtam az EU-USA megállapodáson is. A 22-es módosító igazolása engem kevéssé izgat. Ez nem feltétlenül távolítja el tehát az utas nevét az adatok közül, ami számomra érdekesnek tűnt. Ami az EU-n belüli repülőjáratokat illeti. Bizonyos mértékig értem a kapcsolódó járatok problémáját, de miért nem tudnak a tagállamok együttműködni egymással? Például, hogyha drogcsempészek azt gondolják, hogy el tudják kerülni az ellenőrzést azzal, hogy egy másik tagállamon utaznak át, és akkor így az áramlást eltérítik. Ez nem a tagállamok közötti együttműködést tenné inkább szükségessé? Én mindig támogatom azt, hogy a rendőrségek működjenek együtt egymással a helyet, hogy még nagyobb tömeges adagyűjtésre legyen szükség. Köszönöm, elnök asszony. Nehéz ilyen röviden beszélni erről, mert ez egy olyan bonyolult téma, hogy egész délután erről van szó. Mindazonáltal azt szeretném megköszönni Körkop úrnak mindazt az erőfeszítést, amit belefektetett ebbe a jelentésbe. Az az igazság, hogy nekem alapvető problémáim vannak ezzel a jelentéssel. Először is azért, mert az európai irányelv egy új technológiára ad választ. A TFTP még mindig nem része az európai rendszernek. És mindig nem értem, hogy miért ennyire sürgős ezt elfogadni. Igaz, hogy az igazságügyi és rendőrségi együttműködés Európában még mindig minimális. Az Europol képviselőnek jelenlétében is elmondtuk, hogy mit tesz az Europol ezzel kapcsolatban. Amikor ez az igazságügyi és rendőrségi együttműködés még Európán belül is ennyire kismértékű, akkor most új filozófiát vezetünk be, információs egységeket hozunk létre, amelyek a rendőrségek és az igazságszolgáltatások között hozzák viszik az adatokat. Nem értem ezt a sietséget. A céljaink egyáltalán nem támasztják ezt alá itt most nem a terrorizmusról van szó, hanem a szervezett bűnözésről, amit még mindig nem definiáltunk európai környezetben. Őszintén szóval úgy gondolom, hogy itt még sokat kellene munkálkodnunk. Sajnálom, hogy nem tudok több érvet kifejteni, mert lenne még mit mondanom, de alapvető gondjaim vannak. Köszönjük. Köszönöm, elnök asszony. Három dolgot szeretnék mondani. Az első a költségekhez kapcsolódik. A hazám rendőrhatóságai azt mondták nekem, de lehet, hogy én vagyok tudatlan, de egyelőre kénytelen vagyok hinni nekik, hogyha Luxemburg saját céljaira, saját maga számára vezetne be ilyen rendszert, akkor az 30-50 millió euró közötti összegbe kerülne. Azt gondolom, hogy ez nem elhanyagolható, és nem is aprócska összeg, épp ellenkezőleg nagyon nagy. És ezt úgy, hogy mindössze egy repülőterünk van. Mindezt azért, mert be kell foglalnunk a rendszerbe az EU-n belüli járatokat is. A másik pedig, hogy ellentmondás van a szabad mozgás alapelvével. Ezt tehát nagy gondossággal kell vizsgálni ezt a kérdést. És a súlyos bűncselekmény gondolatával is problémám van, amennyiben ez egy három évnél hosszabb börtönbüntetéssel büntetett cselekmények igaz. Akár egy bicikli ellopásért is lehet ekkora büntetést kapni. Nem gondolom, hogy valaki, aki biciklit lopott, veszélyeztetné az én biztonságomat egy repülőgépen ülve, vagy éppen a hazám biztonságát. És végül még egy megjegyzés. Az előadó azt mondja, hogy a terroristák útvonalait a lehető legnehezebben követhetővé teszik. De például a fapados légitársaságokat nem fedi le ez a szabályozás. Ha én terrorista lennék, akkor bizony ezeket a légitársaságokat venném igénybe. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hát lehet, hogy inkább biciklizniük kéne a bűnözőknek. Matthieu asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Körkop úrnak a jelentésért. Csak két dolgot szeretnék mondani. Hiszen különös figyelem irányul most a harmadik országba irányuló közlekedésre. Szeretném, hogyha a PNR adatokhoz két hónapon, egy éven belül teljes hozzáférés legyen hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy a terroristák eh, a közösségen belül eh, rendkívül eh, sokat utaznak, különösen a célországokba. Azt gondolom, hogy a, a maszkolt adatok esetében nem lehet majd megtalálni a terroristákat, tehát sokkal hosszabb hozzáférés lenne szükséges a PNL adatok tekintetében, a biztonság érdekében. Köszönöm. Köszönjük. Szeretne még valaki más hozzászólni? Már sokat beszéltünk a PNR-ről a mai napon. Úgy gondolom, hogy az előadó egyes javaslatai javítják a bizottság javaslatát, de van két kérdés, ami nekem aggodalmat okoz. Az egyik az EU-n belüli járatok. Lehet, hogy ez akár a Schengeni szabályokat is megszegi, hiszen eh, magukban foglalják a határellenőrzés lehetőségét. A második kérdés az a közlekedéssel kapcsolatos. Úgy érzem, hogy nincs bennük kellő biztosíték, de most csak ennyit fogok erről mondani. Pribi úr, azt hiszem, hogy itt van, és szeretne hozzászólni. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden, mivel hamarosan kifutunk az időből. Nagy örömünkre szolgál, hogy az önök bizottsága elkezdett dolgozni ezen az ügyön mivel az erről szóló viták a tanácsban nagyon gyorsan haladnak. Nagyon röviden szeretnék néhány mások által felvetett pontra reagálni. Remélem, hogy lesz még lehetőségünk részletesebben megvitatni ezt. Ahogy önök is észrevették, a bizottság ebben a szakaszban szándékosan döntött úgy, hogy fokozatos lépésenkénti bevezetést fog javasolni, vagyis az a belső repülőjáratokra ezt nem fogjuk kiterjeszteni. Ennek számos oka van. Nem azért, mert úgy gondoljuk, hogy ez sérteni a Schengeni Egyezmény rendelkezéseit, hanem azért, mert fokozatosan szeretnénk elérni a céljainkat, ezt bölcsebbnek tartjuk, mint hogyha azonnal bevonnánk az EU-n belüli járatokat is. Észben tartjuk, hogy a tagállamoknak bármikor lesz lehetőségük arra, hogy kiterjesszék a PNR rendszert a belső járatokra is, még akkor is, hogyha ezt uniós szinten nem szabályoztuk. A költségekkel kapcsolatban pedig ez is vezérelt minket ezzel kapcsolatban. Még elmondanám a költségekről, hogy nem meglepő, hogy ez a tagállamokkal és a tanácssal folytatott vitában is központ helyet foglalt el. Igaz, hogy ezek a rendszerek költségesek, és hosszas vitát folytattunk erről, és a pénzügyi rendszereinket is megvizsgáltuk ezzel kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy felmérjük a tagállamok képességét egy ilyen rendszer bevezetésére, és ebben tudunk is nekik segítségeket nyújtani, de a működési költségeket a tagállamoknak kell majd állniuk. Ez volt az egyik indok, ami miatt nem akartuk azonnal bevenni a rendszerbe a belső járatokat is. Az előadó által benyújtott módosítók közül többel is egyet tudunk érteni, 25 ilyen van, de talán ez most nem a megfelelő pillanat, hogy ezeket részletezzem. Van olyan, ahol a lényeggel egyetértünk, de a szövegezéssel még vitatkoznánk. Például a az adatok megosztása más tagállamokkal, az átadás harmadik országoknak néhány javaslat, amelyet az előadó tett az adatbiztonsággal és a magánélet védelmével kapcsolatban, illetve a felügyelő hatóságokkal kapcsolatban is. Ezeket a kérdéseket a javasolt módosítók megfelelően lefedik. Mi csak azt szeretnénk, hogyha még átgondolnánk egy kicsit a szövegezést, de köszönjük szépen, különösen az előadónak. Nagyon jelentős erőfeszítést tett a javaslat további javítása érdekében. Köszönöm. Köszönjük szépen. Az előadó talán összefoglalhatná az elhangzottakat. Elnézést mondja az elnök, a Dán elnökség kimaradt. Kérem, hogy nagyon röviden szóljanak hozzá, mert a, a tolmácsok még 10 percig velünk maradnak, de így még 6 percünk van hátra. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy nagyon röviden fogok fogalmazni, csak azt szeretném elmondani, hogy a tanács szintén nagy érdeklődéssel olvasta az előadó jelentését, Természetesen még időre van szükségünk, hogy részletesebben megvizsgáljuk, erre a következő hetekben sor kerül. De azt már most látjuk, hogy van néhány alapvető gondolat, ahol a, az előadó ugyanabba az irányba indul el, mint ahogy azt mi is tettük a tanácsban. Különösen üdvözöljük, hogy az előadó az EU-n belüli járatokat is bevonta a, az irányelv hatáskörébe. Azt gondolom, hogy az Erről szóló vita még a tanácsban sem zárult le, de a tagállamok többsége támogatta azt, hogy az EU-n belüli járatokat önkéntes alapon be, belefoglaljuk a rendszerbe. A tanács egyetért az előadóval abban is, hogy ez az irányelv igen fontos eszköz a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben. El szeretném mondani azt is, hogy az EU PNR irányelvel kapcsolatban széleskörű konzultációt folytattunk a tagállamok hatóságaival, és nem csak azokkal, amelyek részt vettek a jelentés elkészítésében, hanem azokkal is, amelyek már használják a PNR adatokat a konkrét esetek felderítésében és kivizsgálásában, mind a terrorizmus, mind pedig a súlyos bűncselekmények terén. Még ha a PNR-t a legtöbb tagállamban nem is gyűjtik szisztematikusan, a tapasztalat azt mutatja, hogy számos hatóság már nagyon értékes és hasznos eszköznek tartja ezeknek az adatoknak az elemzését. Ezért örömmel fogadnának egy közös uniós keretet, amely ennek az, ezeknek az adatoknak a kezelésére vonatkozna. Néhány képviselő említette a költségek kérdését, és ezt Körköp úr is említette, Természetesen ez is nagyon fontos a tanács számára. Ezt gondolom önök is megértik. Politikai szintű megbeszélést folytattunk erről, és a januári informális tanácsi ülésen úgy határoztunk, hogy ezt a jövőbeli pénzügyi keretről szóló rendeletbe is bele kellene majd foglalni. Köszönjük. Köszönjük szépen, Körkhop úré a szó a rám jutó fél percben át fogok rohanni ezeken az említett pontokon, természetesen nem tudok mindenre átfogó módon válaszolni, de igyekeztem gondosan lejegyezni mindazt, amit itt elmondtak, és az előadók találkozóján vissza fogok erre térni. Érdekes kérdés, hogy a EU-n belüli járatokat belefoglaljuk-e, vagy sem. még mindig fenntartom az álláspontomat. Azt gondolom, hogy a fokozatos bevezetés nagyon nehézkes. Nagy tapasztalatom van az ilyen módszerekben, vagy működik, vagy nem, és e-, ezzel nagyon óvatosnak kell lenni. Albrecht úr nagyon jogosan teszi fel a kérdést, hogy ez valóban szükséges-e. Azt gondolom, hogy még alaposabban alá kell támasztanunk, hogy ez valóban szükséges. Latford asszonya szívesen elbeszélgetnék a maszkolás miben létéről az ülés után. Ami pedig a költségeket, a fapados járatokat illeti, ezek le fogják fedni természetesen ezeket a társaságokat, és nem tudom, miért gondolná bárki azt, hogy ezek nem lesznek benne. A költségekkel kapcsolatban pedig majd kifejtem, hogy ki milyen költségeket fog állni. A, végül pedig elmondanám, hogy szándékosan nem sietem ezt el, mert fontos, hogy jó eredményre jussunk. Ezért nagyon nyitott vagyok, nem csak azokra a javaslatokra, amik ma elhangzottak, hanem a kollégáimtól és az előadóktól érkező egyéb javaslatokra is. Elnök asszony, nagyon hálás vagyok, hogy ez a bevezető eszmecsere le tudott zajlani, és várom a további vitát a témában. Köszönöm szépen a bizottságnak és a tanácsnak is. Köszönjük a, az előadónak. És a fokozatos bevezetéssel kapcsolatban felidézném azt a viccet, ami arról szól, hogy fokozatosan bevezetjük a baloldali közlekedést, tehát ez szerintem is problémákba ütközhet. Március 13-án fogjuk folytatni. Elnézést, azt hittem, hogy március 12-én délben. Elnök, igen, az a helyes időpont. Az elnök megköszöni a tolmácsoknak a kitartó munkát, ezennel lezárjuk az ülést.